choć to różnie bywa. Akkor megnyitom a mai ülést. Nézzük a napirendünket. Tudják a kollégák, hogy a mai délelőtt során koordinátori ülést tartottunk. Később majd meg is kapják ennek a jegyzőkönyvét megismertetjük is az ülés tanulságait, most azonban először is nézzük a saját dolgunkat. Filip, chwili przechodzimy do zatwierdzenia. Nézzük tehát a napi rendet, és fogadjuk azt el. Van-e bárkinek megjegyzése, kritikája, módosítási javaslata a napi rendünkkel kapcsolatban? Erről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, mint tudjuk is, a nyári szünet közvetlen előttünk áll, de már korábban eldöntöttük, hogy a bizottsággal folytatott vita után a delegált jogi aktusokról végül is sikerült hogy a bizottság visszavonja javaslatát. Néhány napja már köröztetik a módosított javaslatot, és kérem elnök urat, hogy még ma kerítsen sort ennek a korrigált törvényalkotási javaslatnak a megvitatására, mert ez az utolsó ülésünk a nyári szünet előtt, és sok kolléga tudja is, hogy ez mennyire fontos, kérdezgetnek minket mások a jogbizonyosság, jogbiztonság okán is, hogy mi várható, és itt az ökológiai kiemelt területek támogatásáról van szó, és sürgős lenne, hogy erről még ma valami szót ejtsünk legalább, és kérem ezért elnök urat, hogy vegye föl ezt a napirendbe. ha lehetséges a bizottság meghallgatásával. Kicsit bosszant, hogy ez nem került eleve be a napirendbe, és ezt most így kell javasolnom, mert túl késő lenne a nyári szünet után ezzel foglalkozni. Az Európai Bizottság a delegált jogi aktust megint a tanácsnak hamarabb küldte meg, mint nekünk, és utolsó pillanatban, úgyhogy nem tudunk most ugye igazán érdemben mégsem foglalkozni vele. Nie warto się denerwować. Ja do tego się za chwilę odniosę. Hát ezen nem érdemes bosszankodni. Szára asszony. Sí, eh, como cuestión... Köszönöm. A következőt szeretném előzetesen elmondani. A palesztin nép, különös tekintettel a gázai övezetre, az izraeli terror szenvedi el, napról napra rosszabbodik a helyzet, romlik a helyzet. A frakcióm nevében azt kérjük, hogy az Agri Szakbizottság itt az Európai Parlamentben sarkalja arra az Európai Bizottságot, hogy az összes mezőgazdasági egyezményt függesse fel az izraeli állammal, amíg véget nem ér ez a helyzet. Gracias. Köszönöm. Dziękuję pan poseł Des. Köszönöm szépen. Nem akartam eredetileg jelentkezni, de az utolsó megjegyzését az elnök úrnak nem hagyhatom annyiban. Elfogadhatatlan szerintem, hogy Izraelrel foglalkozunk, és Izraelt ö, ö, folyamatosan ö, pellengére állítjuk, miközben 10 percenként repülnek a rakéták Palesztinából Izrael felé, tehát ez nem ilyen egyszerű kérdés, és sajnálatosnak tartom nyilván, hogy mindkét oldalon emberek halnak meg és szenvednek, de ö, itt a Hamasszal is foglalkozni kéne, nem csak Izrael, ha már itt tartunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. az ügyrendhez szeretnék hozzászólni. A malajzai légitársaság gépének lezuhanása kapcsán nagyon sok halottja van ennek a tragédiának, és az áldozatok holtestei most érkeznek meg Hollandiába, más országokba is. Nemzeti gyászt rendeltek el Hollandiában 16 órakor, egy perces sendel emlékeznek majd az áldozatokra, és valamennyi holland kolléga nevében kérem önt is, és a bizottságunkat is, hogy mi is tartsuk meg ezt az egy perces néma felelást 16 órakor. Akkor önnek szót adok majd 16 óra előtt megint röviden, és akkor gondolom, hogy mindenki az egyetért azzal, hogy ezzel mi is emlékezzünk majd az áldozatokról. Jelentkezzen újra akkor 16 óra előtt, kérem. Nos, ami a napi rendet illeti, meg tudnánk egyezni abban, hogy a fő igazgatójával, a DG Agrinak a kérdéseit most megtárgyaljuk? Itt ugye ebben az ügyben e-mail érkezett, és parancsoljon, mit kíván mondani ezzel kapcsolatban. Egyetértek, elnök úr? Csak azt kérem, hogy az Európai Bizottság és a Főigazgatóság tudja meg tőlünk, hogy erről mi vitázni fogunk. Tehát Reméljük, hogy a kérdések órájára felkészült a bizottság, mert nem egyszerűen tájékoztatást várunk, hanem vitatkozni fogunk. Ez egy delegált jogi aktus, és ezt nem is lehet másképp csinálni. Kijött az anyag, úgyhogy kérem, hogy a kérdések órájára készüljön föl a bizottság, hogy hatékony és érdemű legyen majd a vita. Köszönöm szépen. Jó, hogy ezt elmondta. A főigazgatóságot tájékoztatjuk erről. Akkor úgy érzékeltem, hogy a napi rendet elfogadottnak tekinthetem. Tájékoztatom a kollégákat, hogy webstreaming van, 17 nyelven, a dán, görög, észt, lett és szlovák nyelve kivételével minden nyelvről és nyelvre. Van tolmásolás, most akkor nézzük a napi rendet. ahogy már említettem, Jerzy Bogdan Plevám a vendégünk, aki a DG Agri főigazgatója. És tájékoztatni fog minket az Európai Bizottság, a Főgazgatóság fő ö, csapás irányairól, hogy mi várható a következő jogalkotási időszakban tőlük. Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. A biztos ebben őt támogatta, illetve hát erre delegálta. És hallgassuk akkor meg a DG Agri működési struktúrájáról és jövőbeli tevékenységéről, illetve jelen munkáiról szóló tájékoztatót. A közös agrárpolitikáról. Üdvözlöm tehát Jerzy Bogdan Pleván igazgatórat, és persze az igazgatóság valamennyi munkatársát, akik elkísérték őt, illetve vendégeinket, akik eljöttek ma hozzánk. Sok vendégünk van ma. Ez is mutatja azt, hogy mennyire fontosak azok a témák, amelyekről eszmét cserélünk. Jó, hogy ilyen számosan eljöttek eh, az utolsó bizottsági ülésünkre a nyári szünet előtt. Most akkor megadom igazgató úrnak a szót. Parancsolja. Chairman, uh, distinguished members of uh, committee for... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm a lehetőséget, illetve örülök a lehetőségnek, hogy találkozhatok ma önökkel, találkozhatom a szakbizottság tagjaival. Engedjék meg, hogy gratuláljak önnek, elnök úr, és az összes szakbizottsági tagnak, amiért megválasztották önöket az Európai Parlamentbe a 2014-2019-es ciklusra. Az Európai Parlament kulcsfontosságú szereplő volt a legutóbbi kapreform során. A Lisszaboni szerződést követően az Európai Parlament társjogalkotóvá vált a mezőgazdasági témakörökben. Szorosan együttműködtünk az előző szakbizottsággal, az előző ciklusban, és sok szakbizottsági tagot látva a kapreformmal kapcsolatos tárgyalások igen izgalmas időszakára emlékezem. A legutóbbi évek során sok-sok tanulságot vonhattunk le, sok új dolgot tanulhattunk, nem csak az eljárási kérdésekkel kapcsolatosan, hanem, és ez még fontosabb, azt is kitapasztaltuk, hogy hogyan tudjuk az együttdöntést a legjobban kialakítani hogy a legnagyobb hozzáadott értéket teremtsük meg. Az Európai Parlament nagymértékben befolyásolja és befolyásolta az új kapot. Úgy gondolom azonban ez még csak a kezdet. Az elmúlt időszak jó együttműködésére fogunk alapozni, amikor az új kapot megpróbáljuk előrébb vinni. Az új intézményes körülmények néhány belső változást is eszközöltek az Európai Bizottság adminisztrációját tekintve. Most már az együtt döntésben kell gondolkodnunk, és újra és újra felhívom a munkatársaim figyelmét erre. Egy új szervezeti organigramot fogadtunk el az Agri főigazgatóságban, amely 2011. január 1-én lépett életbe, annak érdekében, hogy az új közös, agri, közös mezőgazdasági politika reformja jelentette kihívásokkal szembesülni tudjunk. Az új főigazgatóság kompaktabb, hatékonyabb kialakítású, és segít abban, hogy az Európai Bizottság humán erőforrásaiban bekövetkezett csökkentéseket megfelelően tudjuk kezelni, és hogy jobban oda tudjunk figyelni a legfőbb politikai prioritásainkra. Az új struktúra célja emellett az is, hogy elősegítsük a még szorosabb együttműködést az Európai Parlamenttel és jelen szakbizottsággal. A szakbizottsággal való együttműködés nem csak a biztos és a főigazgató eh, feladata, hanem a helyettes főigazgatók és minden munkatárs feladata is az Agri főigazgatóságban. Szeretném önöknek bemutatni a főigazgató helyettes kollégákat, Rudi Megale. Őt biztosan néhányan ismerik önök közül a kap horizontális szabályozásáról szóló tárgyalásokról. Ő például a mezőgazdasági kiadások kért felel, Jost Korte úr továbbá, aki a közvetlen kifizetésekkel foglalkozik, és a mezőgazdasági, gazdasági elemzésekkel és kommunikációs kérdésekkel, amelyek ezhez kapcsolódnak. Ma ő fog önökhöz szólni a napirend egy másik pontjával kapcsolatosan. Dimitró úr, aki a vidékfejlesztéssel foglalkozó főigazgató helyettes, és Monik Páliár, aki a kereskedelmi kérdésekkel és a minőségi kérdésekkel foglalkozik. Szeptemberben ő fogja bemutatni a javaslatot a TTIP-re vonatkozóan, tehát a Transatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről szóló megállapodással kapcsolatosan. Szeretném világosá tenni, hogy Készen állunk az együttműködésre önökkel és az önök munkatársaival. Az Agri Főigazgatóság nagyon keményen dolgozik jelen pillanatban az új kap végrehajtásán, valamint a 2014-2020-as szakaszra vonatkozó vidékfejlesztési alapokkal kapcsolatos munka is előtérbe került, emellett a kap végrehajtásával kapcsolatos delegált, azaz felhatalmazáson alapuló jogi aktusain is dolgozunk. A közvetlen kifizetésekre vonatkozó eh, delegált jogi aktusokkal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy július 17-én az Európai Bizottság azt, elfogadta azt a delegált jogi aktust, amely egy másik delegált jogi aktust módosít az ökológiai kiemelt területek témakörében, és amely 2015. január 1-én lép életbe. Biztosan emlékeznek rá, hogy ez összefügg az Európai Bizottság áprilisi plenáris ülésen tett ígéretével, mi tehát eleget tettünk a vállalásunknak, és szeretném megerősíteni azt is, hogy az Európai Bizottság főtétkára az eljárásnak megfelelően a delegált jogi aktust július 18-án el is juttatta a szakbizottságnak. Egy másik fontos delegált jogi aktus a borok engedélyeztetésével kapcsolatos, és ezt a szakértői csoport részletekben menően megvitatta. Úgy tűnik, hogy a legtöbb problémára megoldás született, és a következő szeptemberi szakbizottsági ülésükön be fogjuk mutatni az ezzel kapcsolatos eredményeket, tehát egy további fontos felhatalmazáson alapuló, azaz delegált jogi aktus és előtérbe kerül majd. Egy más, másik fontos dosszié a gyümölcs és zöldség ágazat, a különböző iskolai programok és a tejtermékekkel kapcsolatos kérdések. Ezek előkészületben vannak. A következőket szeretném ezekről elmondani. A görög soros elnökség alatt előrelépés történt bizonyos kérdésekben, az úgynevezett promotion proposal kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatosan további korrekcióra lesz még szükség. Ez az új szakpolitikai terület új költségvetési forrásokkal bővül, ezáltal az európai és globális piacok szükségleteinek jobban meg tudnak majd felelni az érintett szereplők, és egyszerűsödik az administratív eljárás is a számukra. Az öko, illetve biotermékekkel kapcsolatos javaslat. Ezzel a javaslattal a jövőbeni kihívásokat szeretnénk, kihívásokra szeretnénk megoldást találni. Fel szeretnénk számolni azokat az akadályokat, amelyek a fogyasztók bizalmát csökkentik. De ezeket az akadályokat nyilván oly módon kell eltüntetnünk, hogy a fogyasztók továbbra is bizalommal vásároljanak biotermékeket. Az olasz soros elnökség hamarosan tárgyalásokat szeretne kezdeni önökkel, és a tanács tárgyalási mandátumát várhatóan az év végéig fogadják el a tanácsban. A javaslat részletes bemutatására a tervek szerint a szeptemberi szakbizottsági ülésükön kerül majd sor. A tej jövője, valamint a tejkvóta eltörlése 2015-ben, ez egy további fontos kérdés. Két tanácsi ülés foglalkozott ezzel a kérdéssel, azonban nem született döntés a hosszas tárgyalásokat lezárandó Az elnökség, a soros elnökség következtetései különböző intézkedéseket azonosítottak, de ezeket nem tudták többségi támogatással megszavazni a tanácsban. A biztos úr többször is elmondta, hogy várhatóan minősített többséggel fogják támogatni majd a zsír arány kérdését, ezzel megváltoztatva a 2008-as politikai döntést erről. Egyelőre nincs meg a minősített többsége változtatáshoz, módosításhoz. Ez a módosítás egyre inkább veszélybe sodródik, ugyanis azok a gazdák, akik a jelenlegi kvóta évre vonatkozó kvótákat vásároltak, jogi eszközöket, eszközökhöz folyamathatnak. Ez egy április 1-én kezdődött egyébként a kvóta év ez évben. Ez továbbra is egy nagyon érzékeny kérdés. A tejágazati kérdésekkel sokat fogunk majd foglalkozni a közeljövőben. Mi is a magunk részéről is várhatóan az önök szakbizottsága is Hogyha hasznosnak ítélik önök, akkor esetleg egy beszámolót is készíthetnénk, egy prezentációt azokról az eszközökről, amelyek a tejágazatban jelenleg elérhetőek, és hogyha szeretnék, akkor egy részletesebb prezentációra is alkalom lenne az új ról, az új közös mezőgazdasági politikáról, egy olyan időpontban, amelyet az Önök szakbizottsága határozna meg. Összefoglalásképpen Szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni önöknek, hogy ellátogathattam ide az önök szakbizottságába, és hogy bemutathattam önöknek az igazgatóságomat, és hogy elmondhattam, hogy körülbelül milyen programra kell számítani a közö- közeljövőben, milyen kérdésekkel fogunk foglalkozni. Még egyszer gratulálok mindenkinek a megválasztásához, és a, az AGRI szakbizottsági tagságukhoz, és várom az együttműködést önökkel. Köszönöm. Bardzo dziękuję za prezentację. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a beszámolót. Most pedig szeretnék köszönetet mondani azért, hogy egy külön ülést szervez majd, ahol is főigazgató úr elmagyarázza majd a megváltozott körülményeket az új kap következményeként. Szerintem nem csak a mi szakbizottságunk, hanem más szakbizottságok tagjai számára is el, biztosítani kell, hogy el látogathassanak erre az ülésre. Ez talán az egyik legfontosabb, ha, ha nem a, a legfontosabb szakpolitikai terület, és a költségvetési részletes, részesedése is igen nagy. Kérem mindenki vegye fel a kapcsolatot a titkársággal, hogy szeptemberre vagy legkésebb októberben sor kerülhessen erre az ülésre, vagy a parlamentben, vagy a bizottságban, tehát a kap reformjával, modernizációjával kapcsolatban. Jelentéstevőinket is meghívhatjuk erre, erre az ülésre, hogy gondolataikkal gazdagítsák ezt, és ezt az ülést, és ugye ők is részesei voltak a reformnak. Ez minden bizonyal egy rendkívül hasznos ülés lesz majd, és a bizottság is jelezte már, jelezte már hogy szeretne részt venni ezen az ülésen. Köszönöm szépen, főigazgató úr! Arról tájékoztatnak itt most, hogy 19-en iratkoztak fel a hozzászólók listájára. Ez azt jelenti, hogy egy percet kap mindenki, a koordinátorok egy koordinátoroknak egy kicsit hosszabb idejük lesz, Deszú lesz az első. Kérem, a lehető legrövidebben szóljon fel, tessék. Egy perc. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy itt van. A bizottság képviselője, rövid leszek. A delegált jogi aktusokról szeretnék beszélni. Itt van ez a tervezet, amely 0, 3 tizedről 0,7-re módosítja a számot, köszönjük, ezt mi kértük, de más dolgokról is volt szó korábban. Például az őshonos fajok kérdéséről, az őszivetés kérdéséről, vagy a vegyes kultúrákról. Szerettem volna megtudni, hogy ezeket mikor módosítják, mert eh, a gazdáknak időben kéne tudniuk, hogy tervezni tudhassanak, és még ezeken kívül is voltak kritikáink. Eh, kérdezem, hogy ezeket fogják-e változtatni, és ha igen, mikor? Dziękuję bardzo, proszę pan eh, przewodniczący De Castro. Köszönjük szépen, De Castro úr. Köszönöm, elnök úr, rövidre fogom. Megköszönöm Pléva főigazgató úrnak, hogy idő ide, és hogy tájékoztatott minket. A delegált aktusok kérdésére én is szerettem volna utalni, hogyha a szakbizottságunk ezt nem megfelelően fogja fel, vagy érti meg, akkor sajnos ez azt jelenteti, hogy sok időt elveszítünk, megbukhat egy-egy javaslat, ezt el kéne kerülni. Aztán Említett, hogy 0,3-ról 0,6-re emeli az együtthatót, erre vártunk, aztán a bor termelő kérdését is felvetette. Reméljük, hogy mi hamarabb bő, bőséges tájékoztatást kapunk majd ezekről a fejleményekről. Strasbourgban a biztossal felvetettük már azt a problémát, hogy bizonyos tagállamokban nagyon súlyos válságban vannak a termelők Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban a, a nyári gyümölcsökkel kapcsolatban, illetve a rizssel kapcsolatban. Kérdezem, hogy vannak ezzel kapcsolatban újdonságok, főigazgató úr. Bardzo dziękuję. Umówmy się, że Köszönöm szépen. Hm? Hm? Azt hiszem, hogy, Azt hiszem, hogy valamennyiünknek öröm az, hogy a főigazgatóság foglalkozott, és ez a témáról is eljött, ezt nem kell mindenkinek megismételni. Róde úr, köszönöm szépen! És a bevezetőt is köszönöm. Nagyon sok folyó ügyünk van, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy ezek közül kettőt kiemeljek. A TTIP témájában jó lenne, hogyha az Európai Bizottság nem csak tájékoztatná az Európai Parlamentet a tárgyalások állásáról, hanem meghallgatná azt is, hogy mi mit mondunk. Különösképpen a mi bizottságunk a tárgyalások alatt is érdekében. Tehát rendes konzultációs folyamatot várunk velünk a TTIP tárgyalások hónapjai során és szeretnénk tudni azt is, hogy a SWIFT és az ACT megállapodásokkal mi történt. Ami az időtervet illeti, pontosabban a tejgazdaságokat illeti, egyre nagyobb a tej iránti igény a világban. Ez egy globális trend, várhatóan a következő 20 év során folyamatosan nőni fog a tej iránti igény a lakosság, világlakosság növekedéséből adódóan. Tehát szerintem nem csökkenteni kéne a tejtermelés volumenét, hanem növelni azt, és lehetővé kéne tenni, hogy a piaci igénynek megfelelő, vagyis egyre nagyobb mennyiségű tejet állítsanak elő, mert egyébként piacot vesztünk és lehetőségeket a világban. Fel szeretnénk kérni a biztost arra, hogy éljen pozíciójával, hatalmával, és tegye meg mindent Európa versenyképessége érdekében ezen a területen. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Szenár úr, kap szót. asszony. Köszönöm szépen, két dolgot szeretnék felvetni. A legutóbbi hozzász, az előttem szóló hozzászólóhoz csatlakoznék. A én magam is eh, termelő vagyok, és szerintem a világon az összes termelőnek joga van ahhoz, hogy eh, lakosaink, a világ lakossága számára az alapélelmiszereket megtermeljük. Szeretnék egy kérdést feltenni a bizottságnak, ugye azt hallottuk, hogy 2015-ben vége, le, vége térnek a kvóták, hát ez nem újdonság, ezt már tudtuk. Én azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a tej ágazattal? Ugye ez nagyon érzékeny ágazat, a teljes Európai Unió területén nagyon sok a kis méretű tejgazdaság gyakorlatilag ezt tartja életben a vidéket sok Európai Uniós régióban. Azt is tudjuk, hogy hazámban, Spanyolország galíciai részén csökkennek a tej, csökken a tej átvételi ára, tehát egyre kevesebbet kapnak érte a termelők. Kérdezem, hogy a bizottság terveze valamit a kvóta időszak vége utára? előbb-utóbb nyilvánvalóan válság következik be. Hogyan kívánnak segíteni a tejtermelőkön? Dann poszum Hausling, koordinátor Wien. Ja, dann komme ich auch schnell zur Sache. Häusling úr? Ähm, tárgyat érek A delegált jogi aktusokat intenzívebben meg kéne vitatnunk egymással, mégpedig nyilvánosság előtt, nem zárt üléseken. A koordinátorok ülésén erről volt szó, ezt bent döntöttünk is. A az organikus mezőgazdaság témájában is előre kéne lépnünk. Nem értem, hogy az Európai Bizottság miért csak a fogyasztók szempontjából vizsgálja a kérdést. Ez fontos, de csak egyetlen aspektus a dolognak. Az organikus mezőgazdaságnak sok egyéb aspektusára is sort kéne teríteni. Ami a tejet illeti, a tejágazatot, örömmel vennénk, ha a bizottság koncepcióját előterjeszteni, és erről vitát lehetne folytatni, hogy mi lesz 2015-16 után. Egyesek a teljes liberalizáció pártján vannak, és azt remélik, hogy ez magában megoldja a problémát, mások pedig pont ellenkezőképpen úgy látják, hogy egyes régiók, térségek nagy hátrányba kerülnek, hogyha liberalizáció megvalósul. Ezeket a szempontokat kéne összehangolni, mert nem lesz könnyű. Ami a tészépet illeti, Form des Dialoges darüber und nicht, dass wir noch ein paar mit itt is pár beszédre lenne szükség, mert eddig is mindig csak titkos információkhoz tudtunk titkosan hozzáférni. Hiányzanak azok a párbeszédcsoportok, amelyek a vidékfejlesztés témájában leülhetnének egymással. Kaptunk egy leíratot, amely ö, értetlenül nézi a párbeszéd csoportok létrehozás igényét, ö, illetve azok összetételét. Ö, tehát miközben az önkormányzatok nem lennének ezeknek a tagjai, a gén technikával előállítók pedig igen, ezt erre tudnának-e magyarázatot adni, hogy hogy alakult így? Köszönöm szépen. Most meghallgattuk a koordinátorokat, most a többi képviselőnek adok szót, meg Guinness asszonynak, aki az Európai Parlament alelnöke, nem régóta, és amihez gratulálok is neki. Um, Köszönöm szépen van itt valamire nem utalta a beszámolójában. Ez a szakbizottság felelős azért is, hogy mi a helyzet az élelmiszer ellátó lánccal. Ugye nemrégiben ezzel kapcsolatban a bizottság kiadott nemrégiben egy nyilatkozatot. Nekünk mi ebben konkrétan a szerepünk? Azt kérjük a következő agrárbiztosról, tól, hogy az élelmiszer ellátó lánc COT is kezelje, mint tárcája része. Nagyon fontos az, hogy megfelelően alakuljanak az árak, nagyon fontos az is, hogy a különböző kiskereskedők és hogy a kiskereskedők hogyan bánnak a, az árakkal, illetve hogy a termelők hogyan iszták meg ennek a levét, nagyon komoly gondok vannak ezzel, több kolléga is említette a tej ágazatot, de szerintem máshol is van probléma, hogy továbbá átláthatóságot kérek a T-tip tárgyalásoknál. Köszönöm. Smith kolléga. Thank you, President. Uh, I'll be, uh, Kösz Köszönöm szépen. Rövid leszek, egy speciális témáról szeretnék beszélni vidékfejlesztés mezőgazdasági kérdés, de kevéssé ismert a bizottság. A helyi önkormányzatok hangját most úgy néz ki, hogy ki akarja zárni a vidékfejlesztési párbeszédcsoportokból, és a transzparencia nyilvántartás szempontjából is, meg a kapreform okán is ezt a kört nem lehet kizárni, sőt, egyre konstruktívabb párbeszédre lenne szükség velük, ők nagyon aktívak, nagyon aggódnak, hogy kizárják őket ebből a körből, ami valóban nem igazságos, pláne hogyha egyébként új csoportok pedig bekerülnek. Tehát én ezzel a konkrét problémával kapcsolatban szeretnék felvilágosítást kérni. Köszönjük szépen, és azt is köszönöm, hogy mindenki betartotta a felszólalás időt. Most Hajtemán úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdésem lenne önhöz. Augusztus 1-től a tagállamoknak kell bejelenteniük, hogy hogyan képzelik el a zöldítést. A bizottságtól azt kérdezném ezzel kapcsolatban, hogy a mezőgazdasági bizottságot minket tájékoztatnak majd arról, hogy ez a párbeszéd hogyan zajlik, és tudhatjuk-e már most, hogy hány tagállam jelentette már elképzeléseit, hány országtól vették már ezt át, Németország benyújtotta már ezt vagy sem. Tudom, hogy a bizottság célja a költséghatékonyság javítása, ugyanakkor másfelől egyfajta körülményességet érzünk, és a termelők maguk nem tudják, hogy mi vár rájuk. Ők nem arra szerződtek eredetileg, hogy állandóan kérdőíveket töltsenek ki. Kár lenne most itt fölöslegesen új intézkedéseket bevezetni, ami csak bonyolítaná a helyzetet. Köszönöm szépen. Herje Pirke következő felszólaló. De vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is Köszönöm szépen. Még nem sikerült azt elérni, hogy leegyszerűsítjön a közös agrárpolitika, megfulladnak a gazdák a bürokráciában. Mit tervez ez ügyben a bizottság? Második kérdés. Ha jól hallottam, az, azt említette az imént, hogy még nincs meg a minősített többség, akkor milyen lehetőségek állnak előttünk? Milyen irányba lehetne most elmozdulni? És hogyan lehet elérni, hogy megvalósuljon a minősített többség? Aztán a TTIP kérdés. A választási kampány során sokan kérdeztek a TTIP-ről, nem engedhetjük meg, hogy csupán a multinacionalis cégek kezében legyen mindez, hiszen itt kis cégek is vannak Európában, sőt. Köszönöm. Aguilera képviselő következik. Köszönöm szépen. új vagyok itt a parlamentben, itt a szakbizottságban. Ez az első parlamenti ciklusom. Nagyon örülök annak, hogy ellátogatott ma ide hozzánk a főigazgató úr, és lenne egy kérdésem szintén az élelmiszer ellátólánccal kapcsolatban. A bizottság egy nyilatkozatot jelentetett meg az élelmiszer lánccal kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról, erről keveset tudunk. Gyakorlatilag nyomásgyakorlás folyik, a nagy áruházak lehetetlenítik az élelmiszerlánc normális működését. Jó lenne tehát, hogy a bizottság kicsit jobban foglalkozna ezzel a kérdéssel. Aztán a, a csonthéjas gyümölcsök kérdése. Kérdezem, hogy a bizottság nevében a francia kormányra felveszi-e valaki a kapcsolatot, hogy elítéljék a Franciaországban történt spanyol kamionok elleni támadásokat. Jó lenne, hogyha a francia kormányra tehát felvennék ez ügyben a kapcsolatot. Pani, pani poseł Ayuso, proszę omijać wstępy. Köszönjük szépen. Ayuso asszony és kérem, hagyja a bevezetőt. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm főigazgató úr. Láthatja, hogy elég sok kérdés hasonlít, tehát ismétlődnek itt a témák. Kérdésem először is az, hogy tervezi-e azt, hogy a paradicsomok behozatali árával kapcsolatban megegyezést érjen el eh, Marokkóval, a koktél paradicsomokkal kapcsolatban komoly gondok vannak. Kérdésem az is, hogy a közös eh, piaci rendtartással kapcsolatban vannak-e eh, vannak -e előrelépések. Az előbb hallottuk, hogy Spanyolország és Franciaország között elég sok a feszültség, ezt kéne rendezni, illetve a eh, bor célú szőlőtermesztés kapcsolatban is egyeztetni kéne a tagállamokkal. A bortermelők nagyon aggódnak amiatt, hogy a, az ütemterv késsel kapcsolatban késés van. Aztán VTO. A bizottságnak mennyi mozgástere van? az európai eredet megjelölés védelmére mit tehet a bizottság aztán tej termelés, visszatérek erre én is. Van-e arra terve, hogy a kvóták megszűnésével hogyan lehet a válságot megelőzni? Köszönöm. Köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim! 30-an szeretnének még hozzászólni. Kérek mindenkit, hogy ne haladják meg az egy perces hozzászólási időt. Szeráj Szántos úr! Um Köszönöm szépen. Én új vagyok itt, ebben a szakbizottságban. Egy olyan országból származom, ahol a tejtermelés 6 százaléka az, az a, olyan régiókból származik, amelyek eléggé elszigetelt helyzetben vannak, az Azori szigetekről beszélek. Ugye az volt a tervük elvileg, hogy a kvóták megszüntetése fokozatosan történik, soft landing lesz itt, de a helyzet azóta elmérgesedett, gyakorlatilag az előállítás költségeit sem fedezi már a tejért kapott bevétel a termelőknél. Kérdezem, hogy mi a helyzet a tej megfigyelő intézettel, mikor lesz ez működőképes. Szerintem a tejtermelőket mindenképpen védeni kell, különben a termelés sínli meg ezt. Aztán kérdésem még az is, hogy a válságot hogyan kívánják megelőzni. Pontosan mire gondolt tehát a bizottság ezzel kapcsolatban? Attól tartok, hogy több nevet nem tudok feltenni a hozzászólók listájára, mert nem fog mindenki sorra jutni. Köztinger és Jár képviselők a következők. Főtitkár úr, nagyon sajnálom, hogy a zsírkorrektúra tekintetében nem jött létre megállapodás. Ez nagyon fontos jelzés lett volna a termelők számára, hogy egy kicsit megkönnyítse a helyzetüket a kvóta végével. Érdekelne, hogy Mit gondol, mind gondolkodik az Európai Bizottság, illetve mit gondol a jelentésünkről a tejtermelés és a hátrányos helyzetű területek összefüggésében? Ami az ökotermékeket, illeti biotermékeket számíthat sok-sok módosítóra tőlünk, nem szabad a bürokráciát tovább növelnünk, nyilván fel kell lépni a csalásokkal szemben, ezt mindenki támogatni fogja, vehemensen, de a bürokráciát, mint ahogy mondtam, a bürokratikus terheket csökkenteni kell. Ami pedig a szabadkereskedelmi megállapodást illeti, a kérdés az, hogy az Európai Bizottság az agrár az agrárium területén mennyire vesz részt a tárgyalásokban, és mi a helyzet a Mercosur tárgyalásokkal. Köszönjük szépen, jár képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozóan három kérdésem van. A nitrogént megkötő növények esetében növeltük az értékeket, ez igaz. A kérdésem az, hogy foglalkoznak-e majd ezen növények trágyázásának kérdésével? Várható erre vonatkozóan javaslat. Ha jól emlékszem, ez a második pont, akkor a különböző ültetvények, illetve fás területekkel rendelkező, azokat is magukba foglalkozó ültetvények esetében mi a helyzet, és harmadsorban jól értettem, hogy legalább 6 méter szélesnek kell lennie egy termőföld szegélyének, és sok gazdát foglalkoztat a kérdés, hogy ezt a területet szabad-e művelni, esetleg szabad-e az onnan származó növényeket felhasználni. Köszönöm. Następnie pan poseł Mato. Köszönjük szépen. A delegált aktusokkal kapcsolatban mások érv elhangzott. Én főleg a szőlészeti telepítések engedélyezése kérdésében szeretnék felszólalni, mert úgy érzem, hogy a bizottság az Agrárbizottsággal nem egyeztetett ebben a kérdésben, nem hallottunk erről régóta semmit, és nem tudjuk, hogy hol tart a dolog. Ami az internetes kereskedést illeti, a bor kereskedését, nyilván nagy a verseny, de szeretnénk tudni azt is, hogy történt-e előrelépés a tekintetben, hogy a, az az egyeztetési csoportokban az önkormányzati részvétel megmaradhat-e. Egyetértek azzal, ami a TTIP-ről elhangzott, átlátható működésre van szükség minimum. Mi benne vagyunk abban a munkacsoportban, amely ezzel foglalkozik. Főigazgató úr, hogyan látja elképzelhetőnek a jobb bevonását a mi bizottságunknak a tervezett tárgyalásokba. Mátula Kosarovszka kap szó. Köszönöm két fontos dolog. Franciaországnak, Portugálnak és Spanyolországnak nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen a közös halászati politika, bizonyos dokumentumok vannak, amelyek nem jelentek meg még. Ez különösen az ultraperifugus területek számára fontos kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban mire lehet számítani a bizottságtól. Aztán szabadkereskedelmi egyezmény. Szerintem a számlát a, gazd, a halászat és a mezőgazdaság fogja megfizetni. Ez mindig így volt eddig. Kérdésem, hogy a bizottság nyomon követi-e azt, hogy az érvényben lévő egyezményeket tiszteletben tartják-e? A második kérdés pedig az, hogy a jelenleg, a jelenleg folyó tárgyalásokat mennyire tárgyalásokról mennyire tájékoztatnak minket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Koskevska asszony következik, aztán Dotz asszony. Köszönöm szépen. Tisztelt Főigazgató úr! Szavicki lengyel mezőgazdasági miniszter szerint van arra remény, hogy a lengyel gazdák nem fognak azért büntetést fizetni, hogy túllépték a tejkvótákat. 56 ezer szegény lengyel gazda van veszélyben, tehát több mint 50 millió eurós pénzbüntetést kéne fizetniük. Ezzel kapcsolatban nem hallottam öntől túl sokat. Biztosítaná a lengyel gazdákat arról, hogy van arra remény, hogy nem kell büntetést fizetniük, azért mert túllépték a tejkvótát? Vagy esetleg mérséklik a büntetést? Drákói szigorú lenne, szigor lenne az, hogyha az eredetileg tervezett összeget kívánnák behajtani a tejtermelést mindenképpen védeni kell. Mi a soft landing megoldást támogatnánk a kvóták megszüntetésével kapcsolatban, de ehelyett a lengyel gazdákat kemény büntetéssel sújtanák. Ön hogyan vélekedik erről? Úgy vélem, hogy a lengyel miniszter túl sokat ezzel kapcsolatban nem tett, nem tett csupán reményének adott hangot. Köszönöm. Dac asszony következik, aztán Flanagan Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas vita lesz ebben a bizottságban a teipar jövőjéről Európában szerintem. Észak-Írországban, saját választókörzetemben és az írköztársaságban általában az a helyzet, hogy a tejkvóta gátat szabott a termelésnek, és az ár ingadozás ezt tovább súlyosbította, ez egy valós. Márpedig nekem az a dolgom, hogy a termelőket képviseljem. Ami az élelmiszerellátás biztonságát illeti, nem látom be, hogy miért ne tudnánk ezzel a kérdéssel hatékonyan foglalkozni az északír marhatenyésztők hatalmas pénzeket vesztenek amiatt, mert az élelmiszerlánc megszakad, és az árnak nincs motiváló szerepe. Ami a TTIP-et illeti, úgy látom, hogy bizottságunk pártel, tagjai pártállásról függetlenül sokkal nagyobb átláthatóságot szeretnének, és valóban a gazdák is valamennyien, már pedig az a dolgunk, hogy őket képviseljük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most egy pillanat szünetet tartok, és Höjtemaki úrnak adok szót. Vagyis elrendelem az egy perces néma felállást. Thank you very much, uh, Chair. I would like to... I would do it in... Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul fogok felszólalni, hiszen az az anyanyelvem. Kedves kollégák, Heisenkampf asszony és Rajpérek úr itt az Agri szakbizottságban is jelen vannak. Velük együtt szeretném önöket megkérni, hogy egy perces néma csenddel adózzunk azon azok emlékének, akik az MH17-es járaton utaztak. Köszönöm szépen. bardzo dziękuję Państwu. Köszönöm szépen. Gondolatban az áldozatok hozzátartozóival vagyunk. Ehhez csatlakozik az is, ami a gazdai övezettel kapcsolatban elhangzott ülésünk elején. Amit kértek, én továbbítom az illetékes helyre. Tehát véleményüket arra vonatkozóan, hogy melyik országgal milyen mélységben foglalkozzon az Európai Parlament továbbítom. Most Fenegen úrnak adok szót. Köszönöm szépen a lehetőséget. Írország az ír köztársaság, amikor csatlakozott az EU-hoz, azt szerette volna, hogy az egész európai piacon terjeszthesse termékei. De hogy már ketten is előttem elmondták, gondunk van, van egy láthatatlan határ, ö, sőt, még Nagy-Britanniába is gondot okoz az export, már pedig úgy tudom, hogy a DG Competition, vagyis a verseny ügyi főigazgatóság értesült erről a problémáról, és már két évtizede nem történik mégsem semmi. Mit kíván az Európai Bizottság tenni ennek a már történelmivé váró problémának a megoldásáért, hogy a kartellek és különböző érdekcsoportok felülírhatják az európai szabályozást az átjárható piacokról. Nem látunk ö, előnyt az Európai Unióban, hogyha láthatatlan lobbycsoportok miatt ez az export erőfeszítésünk mindig meghiúsul. Évtizedek óta már. Köszönöm szépen. Kalinowski úr kap szót. Köszönöm szépen. Főigazgató úr, említette, hogy a tanácsnál a tej zsírtartalmára vonatkozóan megállapodtak. Ez számunkra inkább szomorú hír, mint örvendetes, mert független attól, hogy régi vagy új tagállamokról van szó, van itt egy jogi bukfenc, egy jogi probléma, ami súlyosbítja ezt a fájdalmat. Amikor Kopenhágában megállapodtunk a csatlakozási kritériumokról, és arról, hogy 2007-től megszűnnek majd a kvóták, és ilyen alapon írták alá egyes tagállamok a, az EU csatlakozási szerződést, 15 tagja volt akkor az EU-nak. Luxemburg halogatta ezen országok felvételét, és saját kvótákat talált ki magának. Ez a differenciálás azóta is megmaradt, és itt az ideje, hogy megszüntessük. Köszönjük szépen. Rén úr következő. Kiitoksia puheenjohtaja. Vahva maitos... Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr. Az erős tejágazat részét képezi Európa élelmiszeripari versenyképességének kulcsfontosságú annak szempontjából. Itt egy igazi hozzáadott érték teremtődik, remélem, hogy a jövőben ez kiegyensúlyozottabb módon valósul meg. Hogyan kívánja az Európai Bizottság a parlament tejágazati jelentését figyelembe venni, különös tekintettel a hátrányosabb helyzetű területekre? Jelen pillanatban még olyan területeken is, ahol igen magasak a termelési költségek, támogatásban részesülnek a termelők, hogyan kívánja az Európai Bizottság biztosítani, hogy a hátrányos helyzetű területeken is folytatódjon a tejtermelés? Egy másik kérdés, ön az erdészeti ágazatot meg sem említette. Fontos, hogy az Európai Unió egy versenyképes erdészeti ágazattal rendelkezzen, amely részét képezi a zöld fenntartható gazdaságunknak is, főként Észak-Európában igaz ez. Az erdészeti ágazat, az erdőtulajdonosok és a vonatkozó vállalkozások és munkások aggódnak az egyre növekvő EU-s bürokrácia miatt. Hogyan kívánják önök azt szavatolni, hogy az EU-s erdészeti jogalkotás jobban beleilleszkedjen, illetve összhangban legyen a szubszidiaritás elvével, miközben versenyképes marad az ágazat. Köszönjük szépen, Ferovszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeneka azt mondta, hogy a büntetést nem azért kell kiróni, hogy valaki megfizesse a szabályok megszegésének árát, hanem a megelőzés miatt. Hogyan lehet szankcionálni a tejgazdákat azért, mert a múltban megszekték a szabályokat? Ennek semmi értelme. Az ilyen intézkedések tönkreteszik, meggyengítik a tejtermelő közösségeket. Tudom, hogy ez mindenek előtt a tanács döntése, de azt hiszem, az Európai Bizottságnak világossá kellett tenni egy közleményben, hogy ezek az intézkedések, ezek a büntető jellegű intézkedések értelmetlenek. Szeretném, hogyha ezek a büntetések felfüggesztésre kerülnének, ha nem haladják meg az idén a kvótákat, akkor nem lenne szabad ilyen büntetéseket kiróni. Wojciechowski ki úr szólalt fel, aki nagy tekintélyű bíró, és korábban a lengyel számvevőszék tagja volt Tarabella úr. nagyon sokban csatlakozom azokhoz, akik ö, a TTIP. A verseny főigazgatóság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság témája, és egyes ágazatoknak jobban kell alkalmazkodni ehhez, másoknak kevésbé, egyesek érzékenyebbek, mások olyan ö, magas hozzáadott értékű termékeket állítanak elő, amelyek nem fenyegetettek. Európai szinten, globális szinten, ha gondolkodunk, akkor az viszont biztos, hogy Európa nagyon sok szigorú szociális környezeti normával rendelkezik, és ezért bizonyos értelemben versenyhátrányban van és emiatt jogos félelmek merülnek föl, mert nem lojális lesz a verseny. Ugye két dolgot kiemelnék. Ugye nálunk nagy átláthatóságot követelnek Európa szerte, és mi is ezt szeretnénk a főigazgató úrtól, hogy legyen rajta nagyon ezeken a érzékeny kérdéseken. Köszönjük szépen! Öt évvel ezelőtt szavaztunk már arról, hogy a 2015-ben fogják eltörölni a tejkvótákat. A deregulációja a piacnak a kis termelők számára ad lehetőséget, ugyanakkor nagyon aggaszt minket Franciaországban, hogy milyen kockázatokkal áll jár majd a szabályozás teljes hiánya, az úgynevezett teljes származékok tekintetében, ugyanis a vidék elszegényedése, a termőföld kiürülése, a természetes élőhelyek megszűnése nem lehet a politika célja. Ha azt akarjuk, hogy vidéken is egyensúly legyen és sikeres legyen a vidékfejlesztés, akkor nem szabad, hogy a vidéken élők életminőségét így módon romboljuk és fenyegessük, mint ahogy az most kinéz. Buda úr, aztán mire úr következne? Köszönöm szépen. Tisztelt főigazgató úr, két kérdésem van. Az Orosz Föderáció betiltotta Romániából a marhahús importot a különböző betegségek miatt, de ez erre semmiféle bizonyítéka nincs az orosz félnek, pusztán csak büntetni szeretné a román felet. Oroszország továbbá az EU-ból származó burgonya importot is betiltotta, illetve Németországból származó hús termékek importját is. A bizottság ezzel kapcsolatban tette valamit a címkézéssel kapcsolatban, tehát a tej és hús származék, hústermékekre vonatkozó címkézéssel kapcsolatban mit tett? Köszönöm, Müller asszony következik. Utána pedig Házekamp asszony. Mint magam is aktív tejtermelő, szeretném a jövő évek bizonyosságát garantálva látni, és éppen ezért foglalkoztat az úgynevezett szuperadó kérdése. A családi tejgazdaságok nagyon veszélyeztetetnek érzik magukat, de környezeti vonatkozása is van a kérdésnek, annak, hogy az ökológiai zöld termesztésnek van most eh, előnye. Eh, ez jó, csak jól nem megvizsgálni, hogy ennek milyen hatása lesz a különböző országokban, különböző méretekben dolgozó mezőgazdasági üzemekre, ami pedig a vidékfejlesztési vonatkozást illeti, sürgősnek úgy látom, sürgősnek látom, hogy az egyeztető folyamatba az önkormányzatokat is felvegyék, hiszen az önkormányzatokban a vidék képviselői ülnek, tehát a legkompetensebbek erre. Köszönöm szépen. Háfer Kampasszon következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nem csak a mezőgazdasági üzemekért felelős, hanem például az állatok egészségének védelméért is. És sok veszély fenyegeti az élő állatokat szállítás közben, illetve szörnyű, hogy még mindig van érzéstelenítés nélküli vágás, illetve nem szakszerű vágás. A tejágazatban is vannak ilyen vonatkozású állategészségügyi problémák. Sokszor egy-egy állatot egész életén át bezárnak, és nem engednek ki a legelőre. Ezzel kapcsolatban eddig még semmit nem hallottam, és ezért szívesen megtudnám, hogy milyen állategészségügyi, állatjóléti elképzelései vannak a jelenlegi bizottságnak, és ezek hogyan függenek össze a nemzetközi szállítási irányelvekkel. Köszönöm szépen, Sebasto. Sebastian. Képviselőkövetkező, és aztán Errant Garcia asszony. Köszönöm szépen. Valenciából származom, új képviselő vagyok, és az egész világon eh, ezen a területen az én eh, régiómban a legnagyobb a citrusfélék termesztése. Minden évben nagyon sok hektár termelést adnak fel. Ez rendkívül szomorú. A termelék, termelők azért panaszkodnak, hogy olyan harmadik országból származó citrusféléket engedünk be az EU-ba, amely nem felel meg a különböző növényegészségügyi feltételeknek. Kérdésem, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban hogyan fog fellépni, a szóban forgó országokkal felveszik-e a kapcsolatot, milyen nyomást fognak rájuk gyakorolni, hogy felhagyjanak ezekkel az értékesítési technikákkal, illetve ezzel a típusú exportra. Errev Garcia asszony, és aztán Iglesias úr. Köszönöm szépen! Meg szeretném megköszönni a főigazgatónak, hogy ellátogatott ide. Kérdezem, hogy mit tesz azért a bizottság, hogy amikor ki, amikor megszűnnek a kód, kvóták a tejágazatban, akkor valamennyire normalizálja a tejárak változását, illetve a tej ágazatban egy megfigyelő központ létrehozásáról volt szó, ezzel kapcsolatban van -e újdonság. Spanyolországnak is volt egy javaslat ez ügyben, ezzel mi a helyzet. Aztán az USA-val való tárgyalás sokban beszéltek-e arról, vagy volt-e arról szó, hogy a szárnyas húsnak rendkívül rosszat tesznek azok a vakcinák, amelyeket az USA-ban adnak. E-, ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy hogy állnak a tárgyalások. Pan poseł Iglesias, następny. Iglesias úr. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen. Van egy mendemonda, miszerint Juncker úr a mezőgazdasági és egyéb témákat, amelyek a tt ben felmerülnek, a kereskedelmi biztos tárcájába csoportosítaná, gyakorlatilag tehát ellehetetleníteni a mezőgazdasági biztos munkáját, kérdésem, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, ez valóban csak mendemonda, avagy ez-e az igazság? Köszönöm. Pan poseł Ropel, następnie pan poseł Glozes. Ropé úr, következődik, következik aztán Klézasz úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én új vagyok ebben a szakbizottságban két évtizeden keresztül eh, polgármesterként dolgoztam, és eh, a mezőgazdasági területen dolgoztam főként. Nehezen érthető számomra, hogy az önkormányzati szereplők miért nem vehetnek részt eh, az egyeztetésekben, a releváns egyeztetések során. Én ugyanis úgy gondolom, hogy csak is akkor tudjuk előmozdítani a vidéki, vidékfejlesztést, hogyha együtt működünk egymással, és összefog, összefogunk. Szerintem vissza kéne térni erre a kérdésre, és valamilyen módon be kell vonni az önkormányzati szereplőket is. Köszönjük, Rosesz úr! Ήρθαμε τις καλύτερες διαθέσεις να ευχηθώ την καλή εργασία. Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni a szakbizottság elnökeinek, hogy meghívták ide a e, bizottsági szereplőket. Azt mondja a képviselő úr, hogy eddig nem volt tolmácsolás, tehát ezért elégedetlen. A görög szempontokat szeretném kiemelni, ami a mezőgazdaságot illeti, hiszen itt e, nagyon nagy problémák vannak, Szeretném tudni, hogy mit várnak el önök Görögországtól. Azt akarják, hogy Görögország egy hatalmas üdülő legyen, vagy azt akarják, hogy Görögország képes legyen továbbfejleszteni mezőgazdaságát, mezőgazdasági terményeit és az ipar különböző ágazatait is. Mit szeretnének önök? Mieszkańcy dobrych hotelów potrzebują dobrej żywności. Elnök? Nos hát, azok, akik jó hotelben szeretnének megszállni, persze szeretnének jó minőségű eh, élelmiszereket is fogyasztani. Sok kérdést szegeztek a főigazgató úrnak. Minden bizonyal össze kell foglalnia majd néhány témakört. Hát sok sikert kívánok a kérdések megválaszolásához. Köszönöm szépen a kérdéseket hogy ilyen sok és mély kérdés merült föl, mutatja, hogy bőven lesz a következő hónapokban munkánk. Nem tudom, mennyi időnk van, remélem, hogy nekem nem egy percben kell válaszolni. Mindenképpen megpróbálom blokkosítani a válaszaimat a összetartozó kérdésekre, hogy delegált aktusok, a tejkvóták, nemzeti szervezetek és így tovább témakörönként. Nézzük a delegált aktusok kérdését. Sok képviselőt foglalkoztat az ügy. Ahogy korábban is elmondtam, az egyik delegált aktus, amit megígértünk, hogy évvégéig módosítunk, ez már módosításra került, sőt el is küldtük július 18-án önöknek, a tervezetet, és 0,3-ról 0,7-re emelte a koeficienst. Tehát láthatják, hogy elkötelezettek vagyunk az ügyben. Ami a többi delegáltaktust illeti, a CAP reformra vonatkozóakat és a közvetlen kifizetésekre és a zöldítésre vonatkozóakat. A bizottság nyilatkozata továbbra is él, amelyet áprilisi plenárison tettünk, ahol a biztos megígérte, hogy mély átfogó vizsgálatot indít az ökológiai kiemelt területekkel kapcsolatos zöldítési erőfeszítések hatásairól. Az első év után az alkalmazásnak. 2015 lesz az első év. A bizottság garantálja továbbá, hogy a tagállami hatóságok administratív terheit igyekszik minimalizálni, és egyszerűsíti legalábbis a DJing szintjén az eljárásokat. Mi ezt komolyan veszük, ezt a nyilatkozatot, és dolgozunk már megvalósításán a kitűzött ígéreteknek. Ez a nyilatkozat egyébként foglalkozott a, a kap bonyolultságával, egyszerűsítésével is, és az adminisztratív terhek csökkentésével általában. A delegált aktusok, jogi aktusok vonatkozóan sok nagyon mély kérdés merült föl, ideértve a szőlőtelepítési jogokkal kapcsolatosakat is. Ahogy már említettem, a következő szeptemberi ö, bizottsági ülésükön, ülésükre ígértük meg, hogy szakértői csoportot küldünk, vagyis az első adódó alkalommal tájékoztatni fogjuk Önöket ezekről az érzékeny témákról, hogy hol tartanak. Tehát következő ülésükön itt lesznek szakértő társaim, hogy bemutassák ezeket a témákat. A delegált jogi aktusok tervezett jogi aktusok helyzetét. Más jogi aktusok is persze napirendre fognak kerülni a közeljövőben. A tanács és az önök napirendjén is ott vannak ezek. Világos tehát az időterv, hogy ezeket mindig önöknek és a tanácsnak is előzetesen feltárjuk az állását, hogy utána érdemben tudjanak a szakértők és önök választott képviselők ezekről vitázni. Fontosnak és pozitívnak tartjuk az önök hozzájárulását a delegált aktusok kérdéséhez. Tehát időben tájékoztatjuk majd önöket, és minden lehetőséget megragadunk arra, hogy önöket tájékoztassuk ezen dossziék állásáról. Ami a tej ágazatot illeti, ez volt talán a legtöbbet firtatott kérdéskör. Sokan önök közül támogatják a zsírtartalom koeficiens megnövelését, a bizottság, mint a szerződések őre jogi alapokon kell, hogy működjön, jogi alapokra kell tudjon hivatkozni, ha lép. A tejkvóták kérdését eh, az előző időszakban is a reformok kapcsán sokat tárgyaltuk. A kvóták eltörlését 2008-ban eldöntötték a döntéshozók, a kap eh, felülvizsgálata kapcsán, akkor persze ez még nem volt együttdöntési eljáráshoz kötve, de teljes körű együttdöntés lett ebből, és azóta sem született új kiegészítő gondolat, tehát 2008-tól kezdve tudható volt, és most is tudható, hogy az öt éves átmeneti időszak után amíg ugye nem lehet kvótát emelni, végül is a kvóták megszűnnek majd. Már elmondtam, hogy megértjük mi az egyes tagállamok és régiók fenntartásait, ugyanakkor egyértelmű a feladatunk, nekünk a tanácsi döntést figyelembe kell vennünk. Két tanácsi ülés is foglalkozott kérdéssel, és a tagállamok többsége megfogalmazta fenntartásait azzal kapcsolatban, hogy milyen piac torzítást okozna az, hogyha csak egyesek alkalmazzák a kvótát, mások nem. Tehát nem lehet ilyen helyzetet sem teremteni, hogy egyes termelők előnybe kerüljenek másokhoz képest. Ha szabály van, akkor az mindenkire érvényes szabály. A helyzet bonyolult, nehéz, és minden, minden érdekcsoport hangosan mondja magáét, a tagállamok sem értenek mindenben egyet, ők sem tudják, hogy mi legyen a következő lépés. Ugyanis megszületett a döntés, de az nem született meg még az a döntés, hogy milyen irányba menjünk tovább. Tehát a zsírtartalom korrekció az megszületett, de még sok nyitott kérdés van. Figyelembe véve az önök fenntartásait is, nekünk úgy gondolom, az a dolgunk mégiscsak, hogy a jogi kereteinken belül ö, végezzük a munkánkat. Hangsúlyozni szeretném, hogy a tejágazatban a tejkvóta problémája kapcsán, és akkor itt nem is reagálnék egyes felszólalásokra, és tagállami miniszteri ö, ö, igényekre. Mindenképpen abban látjuk a feladatunkat, hogy megfelelő jogi szabályozásra tudjunk javaslatot tenni. Nos tehát, a tejágazatban eddig is már arra törekedtünk, hogy átláthatóbbá tegyük a rendszert. Említettem már, hogy lehetőség volt, és önöknek is lehetősége volt arra, hogy döntsenek a tej megfigyelő központ felállításáról, ez végül is felállt. Tehát létrehoztunk egy egységet, amely kifejezetten ennek a problémakörnek a kutatásával, prognosztizálásával foglalkozik, és a feltárt információk megosztásával a legutolsó egyes termelőt is ideértve, és örömmel tájékoztathatom önöket, hogy a dolog működik, és a kapreform kapcsán önök is hallani fogják majd a szakértőcsoport jelentését. Ami a tejpiaci helyzetet illeti, ezzel együtt is még később is lesznek majd még viták, még, még lehet, hogy ma is, amikor a tejcsomagról tárgyalnak majd önök, és akkor lehet, hogy az akkor felszólalandó, még ma felszólalandó bizottsági képviselő szavaiban majd önök is többet megtudnak. Egy újabb kérdéscsoport a kereskedelmi tárgyalások az USA-val, a TTIP az Agri főigazgatóság minden olyan kérdésért felelős, amelynek mezőgazdasági vonulata vonzata lehet, és együttműködünk más bizottsági szolgálatokkal ezeknek megtárgyalásában, különösen a DG Trade-del, és a lehető legnagyobb átláthatóság mellett végezzük ezt az együttműködést. Ami a civil párbeszédcsoportokat illeti, van egy kereskedelmi csoport is, és nyilván a tárgyalások állásáról ők tájékozódnak. A, a TTIP megállapodás ról, úgy tudtommal, lesz szeptemberben egy nagy tájékoztatókör, és ez önöket is érinti, tehát ö, szeptemberben részletes tájékoztatást kapnak. Eddig egyébként még nem sok zajlott, még csak az első piaci hozzáférési csomag ö, került a tárgyalóasztalra, és nagy eredmények még nincsenek, a tárgyalások zajlanak a TTIP megállapodásoknak ráadásul nagyon sok más aspektusa is van. Nem csak célokat tűzünk ki, hanem, hanem például nem csak mezőgazdasági célokat tartalmaz, hanem például a földrajzi védettséget élvező termőhelyekről szóló vitát is. Ezekről mindről tájékoztatást kapnak következő ülésükön, illetve tárgyalások addig előmeneteléről. Párhuzamosan ezzel kiterjedt eszmecserét folytatunk a TTIP tárgyalásokról az INTA bizottsággal is, az önök másik szakbizottságával, amely a fő illetékes bizottság. Magunk részéről pedig folyamatosan azon vagyunk, hogy bármilyen megállapodási opciónak azonnal megvizsgáljuk a mezőgazdasági hatását. Itt egyébként nem csak a ttip el foglalkozunk, hanem már megkötött és egyébként megkötendő megállapodások hatásaival is. Ha az önök szakbizottsága igényli, bármikor szívesen tájékoztatjuk önöket az éppen aktuális helyzetről. Aztán néhány kérdést kaptam a civil párbeszéd csoportosulásokról. A múlt héten a bizottság döntést hozott ezen formációk reformjáról. Ezt megteheti a főigazgató. Már régóta nem volt ezen a területen semmilyen módosítás, bár a szakpolitikánk sokat változott, és a reform oka az volt, hogy a különböző nem kormányzati szervek kell elmélyültebb eszmecserét folytathassunk, amikor a kapot tárgyaljuk. Úgy véljük, hogy nagyon átlátható módon történt mindez. Tizennégy ilyen polgári párbeszéddel kapcsolatos csoportos, vagy párbeszéddel foglalkozó csoportos, csoportosulás jelentkezett megjelentettük a pályázati feltételeket, és végül 65 pályázót választottunk ki, sokkal többet tehát, mint a jelenlegi helyzetben, tehát a konzultáció sokkal kiegyensúlyozottabb, és sokkal tágabb értelmű. Múlt pénteken találkoztam a civil párbeszéd fórum képviselőivel, elmagyaráztam, hogy mi is van a döntés mögött. Tájékoztatni fogom őket a továbbiakban is a felleményekről. Úgy vélem, hogy az együttműködési lehetőségek nagyon kecsegtetőek. Egyébként néhány pályázatot vissza lehet utasítanunk, mert nem feleltek meg a pályázati kiírásnak. Például egy közintézmény per definíció nem, nem vehet részt egy ilyen civil párbeszéd fórumban. Egyébként más fórumok is vannak, ahol a mezőgazdaság a téma. Van egy vidékfejlesztés és mezőgazdasági hálózat, illetve egy európai innovációs partnerségről szóló hálózat. Ez is kiváló módja annak, hogy a vidékfejlesztési politikáról és a mezőgazdasági politika más részeiről egyeztessen az ember. Néhány kérdés tárgya bizonyos piacokra vonatkozik, tehát például az őszi barack vagy más gyümölcsökre vonatkozó problémák kerültek itt elő. A zöldség-gyümölcs ágazatban egyeztetni fogunk majd a különböző termelői szervezetekkel, és akkor azt hiszem elmélyült vitára kerül sor. Ami a piacot illeti, a bizottság nyomon követi a, a helyzetet, és az összes eljárási lehetőséget kihasználjuk, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Tisztában vagyunk az őszi barackpiac problémáival Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban, illetve a rizs import problémáját is ismerjük. és jelenleg gondolkozunk azon, hogy milyen intézkedéseket, milyen intézkedésekre van szükség. Aztán például a különböző puha gyümölcsök esetében is, például a fekete ribizli termelői esetében is foglalkozunk, például a lengyel termelők problémáival. Aztán a paradicsomra vonatkozó kérdések, illetve a Marokkóval folytatott tárgyalások. Nos, azt kell elmondjam, hogy az erre vonatkozó jogi aktust és a delegált aktust teljes mértékben betartjuk. Aztán Marokkóban megtárgyaltuk a paradicsomok értékesítési, vállalkozáson keresztül értékesítési rendszerét. Szerintem elég világos a helyzet az alap és a delegált aktust, jogi aktust alkalmazzuk, és az árkiszámításhoz az elfogadott eljárást az ár kiszámításán az eljogatott, az elfogadott eljárást veszük alapul. Aztán a földrajzi megelőlés természetesen fölmerül a TTIP-ben is, a szabadkereskedelmi egyezményekben is, illetve a, a WTO tárgyalások során is. Az összes szabadkereskedelmi egyezményben mindig szerepel a földrajzi megelőlések témája, Kanadával kapcsolatban is így történt például, az sikeres megegyezés történt. Aztán Dél-Afrikával és a környező régióval is megtörtént, ez már nem volt könnyű. Aztán a Mercosur tárgyalások során is felmerül ez, bár most nem túl aktív ez a folyamat. És a TTIP tárgyalásokon is napirenden van ez. A vto val amennyire lehet a földrajzi megelőség kérdését felkaroljuk, de a vto nak különböző tagjai vannak, vannak olyanok is, akik a márkát védik inkább, a márkajelzést, de olyan csoportosulások is vannak, akik a földrajzi megjelölést, eredet megjelölés mellett teszik le a voksukat. Meg kéne csupán győzni a a többi tagját, hogy tegyék kötelezővé a nyilvántartást, illetve hogy az élelmiszer a védett ért, ért, élelmiszerek körét is tágítsák ki. Aztán az Oroszország által bevezetett megszorítások, import megszorítások kérdését is felvetették. Hát ez egy kemény dió. Ugye Oroszország tagja a WTO-nak, és ilyen szempontból több egyezmény vonatkozik rá is. És szeretnénk hogyha az európai termékek akadály nélkül lennének exportálhatók Orosz, Oroszországba, ez vonatkozik a román hústermékekre is. Például az afrikai eh, malac betegségek kiszűrésére komoly erőfeszítéseket tett a partnerünk, de a kereskedelmi partnereinket is arra kérjük, hogy a különböző nemzetközi normákat tartsák be, hogy elkerülhetőek legyenek a nem indokolt megszorítások, tehát hogy ne használhassák fel a ne használhassák fel érvként, ha ez nem alátámasztott a állat és növényegészségügyi normákat. Aztán erdőgazdálkodás, ez rendkívül fontos néhány Európai Uniós tagállam számára. Egyébként több, több dologról direkt nem beszéltem, hiszen a következő szakbizottsági ülésükre is ellátogatok majd. Tehát az erdőgazdálkodás nagyon fontos. Nincs közös európai szakpolitika az erdőgazdálkodásról, de Szorosan együttműködünk a tagállamokkal, hogy egy erdőgazdálkodási stratégiát dolgozzunk ki, és ezzel kapcsolatban kötelező érvényű megállapodásokat is szeretnénk kitárgyalni, de ez nemzetközi szinten egyelőre nem könnyen megoldható. Valószínűleg még sok mindenről lehetne beszélni. például az élelmiszer ellátási lánc kérdése is fölmerült. Rendkívül fontos dolog ez. A főigazgatóságunk a, ennek a kérdésnek a kommunikációjában teljes mértékben részt vesz. A gazdákat természetesen élénkkel foglalkoztatja ez, és szeretnénk, hogyha az EU-nak a tárgyalási pozíciója megerősödne ebben a kérdésben. Számos eszközünk, eszközünk van arra, vagy eszköze van a gazdáknak arra, hogy csoportosuljanak, és így együttesen tárgyaljanak, és kollektívan próbálják megértékesíteni termékeiket, de természetesen erről a kérdésről még lehet továbbiakban is egyeztetni megértettem az önök kérését. Azt szeretnék, hogyha szorosabban követnénk nyomon ezt a kérdést, illetve hogy részletesebb tájékoztatást nyújtsunk a szakbizottságnak a helyzetről. Aztán egy konkrét kérdés. Azzal kapcsolatban, hogy hogy a bor termelők számára mennyire jelent gondot az, hogyha különböző információk jelöl, jelennek meg öm, honlapokon, ahol nem tüntetik fel az eredet megjelölést. Ezen dolgozunk aztán biotermékek, ahogy az imént bejelentette az elnök úr, ezzel kapcsolatban ennek szentelünk egy külön ülést szeptemberben, úgyhogy nem szeretném most pár percben ezt a témát tárgyalni. De szeptember illetve augusztus elején, szeptember elején helyesbíti magát a hozzászóló, mindenképpen sort kerítünk erre. Tejtermékek címkézése. Ezzel kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy foglalkozunk a kérdéssel, Most folyik az értékelés, az elemzés ezzel kapcsolatban. Úgyhogy folytatása következik. Az elnök úr jelzéseket ad, hogy elhúztam nagyon a válaszadást. Köszönöm a figyelmet, itt abba is hagyom, köszönöm a kérdéseket. Lehet, hogy nem minden kérdésre adtam választ, de a mai nap során, mert ugye mások is jönnek még a főigazgatóságból, vagy a szeptemberi ülések, ülés során bizonyára megkapják a választ. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. Odpowiedział Pan tak na... Nagyon szépen köszönjük. Úgy gondolom, rengeteg kérdésre válaszolt a felvetett kérdések közül. Nem csak az egész agrárpolitikát jártuk körül, hanem sok más egyéb kérdést is érintettünk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött hozzánk, köszönöm a kérdéseket is a kollégáknak, és elnézést kérek, hogy korlátoznom kellett a felszólalási időt, ez sajnos elengedhetetlen volt. Köszönöm szépen még egyszer a főigazgató úrnak ezt az eszmecserét. Azt hiszem, nagyon hasznos ez az áttekintés, főleg a nyári szünet előtt, hiszen a nyári időszakban gazdákkal is fogunk találkozni. És foglalkozni fogunk mindazon témákkal, amelyek felmerültek, sőt a mai délelőtti koordinátori ülésen is szóba kerültek, például a delegált jogi aktusok, a tejágazat, és nagyon fontos lesz hogy milyen döntés születik tej ügyben a mezőgazdasági tanácsban. Fontos, hogy a tanácssal a jövőben jobb információcsere valósuljon meg, és sokan utaltak az USA-val történő tárgyalásokra is, valamint összességében a kereskedelmi kapcsolatokra az Európai Unió és harmadik országok között. Ezek a kapcsolatok, a külkapcsolatok természetesen kihatással vannak a mezőgazdaságra is. És szóba került a helyzet a piacok, piacokon, a különböző gyümölcsfélék, zöldségfélékkel kapcsolatos problémák, más egyéb problémás termékek is szóba kerültek. Ezek mind-mind fontos szerepet játszanak. Nyomon fogjuk követni a helyzetet, és sok téma az említettek körül, közül 6 hét múlva visszaköszön majd a következő szakbizottsági ülésünkön. Még egyszer köszönöm a főigazgató úrnak, feltételezem, hogy további kérdések nem lesznek hozzá. Ha valaki esetleg nem lenne elégedett a válaszokkal, akkor biztosan lesz még alkalom egyeztetni. Azt hiszem azonban, hogy nagyon sok információt kaptunk, ezzel lezárnánk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen! A mai programunk rendkívül sűrű, Még egyszer köszönöm. Köszönöm a kollégáknak is, akik még maradnak. Rátérünk az ötös napi rendi pontunkra az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. Jár úr fog felszólalni. Kicsit gyorsított eljárásban dolgozunk most, mert kezdünk kifutni az időből. A dokumentum egyelőre csak angol nyelvi változatban készült el, kérem a megértésüket emiatt. Jár úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Nagyon helyesen mondta, hogy a választások miatt is részben gyorsított eljárásban kell haladnunk, hiszen továbbra is tartani szeretnénk a határidőket. Ezért a szöveg egyelőre csak angolul készült el, kérem a kollégák megértését. Távirati stílusban fogom elmondani, hogy miről is szeretnénk dönteni, mit javasoltam, milyen jav javításokat javasoltam. Az első fontos közlendő mindjárt az elején a módosítók benyújtásának határideje Július 25-e péntek déli 12 óra, tehát még egyszer mondom, a módosítók benyújtásának határideje, az új ötletek határideje, ezeket mindig, ezeknek mindig nagyon örülünk, ugye? Július 25-e péntek déli 12 óra, ezért is elnézést kérek, illetve a megértésüket kérem, tudom, addig már nincs sok idő. Nos, ami az általános költségvetést illeti, a második szakaszban 59,2 milliárdos kötelezettségvállalás, illetve 56, egész, kb. 56 milliárdos kifizetések vannak előirányozva. Ez azt jelenti, hogy az egész költségvetés csökkenése, az általános költségvetés csökkenése kihatása van az agrár büdzsé csökkenésére is. E, ez érthető, és ezt el, el is tudjuk fogadni bizonyos mértékig. Az első javaslatomban a tanács által javasolt csökkentéseket korrigáltam, és visszaállítottam a bizottsági javaslatban megnevezett összegeket, ugyanis a bizottsági javaslatot realisztikusabbnak tartom, valósághűbbnek. A szövegemben ezem emellett felhívom a figyelmet arra is, hogy a tagállamoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a még meg nem történt kifizetések a második pillérben megtörténjenek. A Költségvetési Szakbizottság tagjai mind-mind tudatában vannak ennek a tragédiának. Általában a az időszak végén finanszírozandó projekteket az előző periódusból kell finanszírozni, a tagállamok azonban sokszor megfeledkeznek erről. A legutóbbi ciklusból utófinanszírozott projekteket teljes mértékben ki kell fizetni, az új projekteket pedig új forrásokból kell fedezni. Ez az alapelv. Az egyik javaslatomnak Astrid Lüling is, Astrid Lüling is biztos örülne, azt javasoltam ugyanis, hogy a ö, méhészeti forrásokat ne csökkentsék, tehát itt azt fogom kérni, hogy a csökkentéseket ne hajtsák végre a méhészeti ágazatra vonatkozóan. És végül kitérek arra is, hogy az első és második pillér kigazítását a 28 tagállamban kell végrehajtani. Emellett egy általános felhívást is meg szeretnék majd fogalmazni a javaslatomon belül, mi szerint mindegyik programon oda kell figyelni a bürokratikus akadályok csökkentésére. Igaz ez különösképpen az iskolai gyümölcs és tejtermék programra. Tudom, hogy a szakbizottságban nagyon szimpatizálnak ezzel érthető módon, de itt is a tanács által javasolt csökkentéseket tovább ö, csökkentettem, mérsékeltem. Másrésztről mindannyiunknak közösen gondoskodnia kellene arról, hogy ezek a programok a lehető legkisebb bürokratikus terheket jelentsék az érintettek számára. Azt hiszem, ez egy nagyon gyakorlati szempont. De úgy látom, hogy több forrásunk van, mint ahogy gondoltuk volna. Hogyha az ember megvizsgálja, hogy a gyakorlatban az egyes programokat miért nem alkalmazzák az egyes létesítményeknél, akkor ennek az oka legtöbbször a magas bürokratikus ter- terhekben keresendő, ez főként a kisebb szereplők létesítmények esetében mérvadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Van-e kérdés, megjegyzés? Igen, jó, de mindenki csak egy percet kap. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Új képviselő vagyok, és ebben a bizottságban is új, és ezért szeretnék tisztázást kérni. Ezt az anyagot ma délelőtt tízkor csak egy nyelven kaptuk meg, és közben a módosítók benyújtási határideje még e hét. Úgy érzem, hogy sok képviselőnek ez gondot fog okozni, hogy eh, ha csak egy nyelven olvashatja a dokumentumot néhány napon belül, egy ilyen súlyos kérdésben, amely több évre kihat, módosítót nyújtson be. Muszáj-e ennek így lennie, és van-e olyan eljárás, amelynek keretén belül ezt ki lehetne tolni, ezt a benyújtási határidőt későbbre? Igen, a választási időszak, a nyári szünet különös kényszereket ró ránk, és értem én az ön problémáját. Kérdezze meg kollégáitól, idősebb kollégáitól, hogy, hogy mit lehet ilyenkor tenni, miközben értem, hogy hogy mit gondol. Fájl. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb wel het advies mee. Köszönöm szépen a szót. Munkatársaim azt közölték velem, a 0503-08-asról van szó, és a termelői szervezetek átszervezéséről, a családi gazdaságokról, és ezért támogatni szeretném a bizottság által éppen elmondottakat, vagyis azt, hogy a költségvetési támogatottságát ezen szövetségeknek meg kell emelni. Kell -e ezt módosító formájában megfogalmazni, vagy elég, ha így szóban támogatjuk? Rota, kolléga. Én az előadónak szeretném megköszönni először is a munkáját. Az ALDE támogatja ezt a véleményt. Bár nem lelkesít minket az iskolai tejprogram különösképpen, a többségünket, ezért módosítót fogunk benyújtani, amely ezen terület költségvetési támogatásának növelését elutasítjuk, de egyébként a szöveg többi részét támogatjuk. Köszönöm szépen. Flanarg képviselő. Mint új képviselő, én is szeretném ír kollégám ö, problémáját ö, aláhúzni igen, több idő kellene ehhez. Korábban is azt gondoltam az euról, amit most is gondolok, hogy, hogy az EU csak akadályokat gördít a döntéshozás elé, és ha csak ennyi a szerepünk, akkor nem jövünk ide. Ha itt a, az emberek érdekeit kéne képviselnünk, akkor az embereket tiszteljék meg azzal, hogy, hogy egyáltalán elolvashassák azt, amit módosítani szeretnének. Minket erre választottak ide, én így értelmezem a demokráciát legalábbis. Rosenheimer úr. Én is új képviselő vagyok ebben a bizottságban legalábbis, ez egy vélemény. Ez egy vélemény, amelynek 1500 szó a terjedelme, ezt el lehet olvasni egy hét alatt. Ez két oldal. Ami az iskolatáját illeti, és a, az élelmiszerprogramokat, azok sem új dolgok, tehát ezeket gyorsan meg lehet érteni, és köszönöm szépen, Szenere úr. Asszony. Köszönöm. Azokhoz, azokhoz csatlakozom, akik a határidőről beszéltek, szerintem ez komolytalan, hogyha egy ilyen fontos költségvetés, ami nem mellékes a kap működésének szempontjából, hogyha egy ilyen fontos költségvetés tekintetében csak két napunk legyen a módosításokra. amennyit láttam ebből, az azt mutatja, hogy a vidékfejlesztést komolyan, vidékfejlesztés költségvetését komolyan megkurtítják. ez pontosan mire lesz hatással? Köszönjük szépen, Jár úr. Újra megadom ennek a szót. A gazdák várják a költségvetés elkészültét, várják a vidékfejlesztési projekteket. A Költségvetési Szakbizottság vár a véleményünkre, hogyha a véleményünk nem készül el, akkor sajnos nem tudunk eleget tenni az elvárásoknak. Értem a kollégák aggájait, de azt hiszem, hogy a körülmények, a meglévő körülmények között ez a legtöbb, illetve legjobb, amit tehetünk. Még egyszer kérje a szót, Flanagan úr. Két hónappal a választások után még mindig nem kaptunk irodát, nem kaptunk telefont hogyha lenne egy irodánk, ahol leülhetnénk és elolvashatnánk ezeket a nagyon fontos dokumentumokat, és lenne egy telefonunk, amelyel telefonhívásokat végezhetünk, akkor ez megoldható lenne, de gyakorlatilag a senki földjén vándorolunk itt az épületen belül, még telefonunk sincs, tehát adjanak egy telefont, adjanak egy irodát, és én mindent el fogok olvasni, amit megküldenek nekem, és akkor majd véleményt alkotok. Dobrze, dobrze. No, myślę, że e, nie narzekajmy, nie narzekajmy. Pan poseł Azt hiszem, hogy van, akinek még rosszabbul megy a sora, mint nekünk járult. Igen, én is annyira felidegesítettem magamat a határidők miatt, mint a kollégák, de másrésztről belátom, hogy vannak kötelezettségeink, időben el kell fogadni a költségvetést. Az érintettek, a gazdák, e, a vidéki önkormányzatok e, nem nagyon lehetne megmagyarázni, hogy miért nem folynak a pénzek, hogyha ez megtörténne. De mindenkit vigasztaljon a tudat egyébként, hogy nem ez a legutolsó költségvetés, amelyről itt szó lesz, legközelebb majd több időnk lesz, és mondom a kollégáknak az igazán nagy csatákat a 7 éves költségvetési tervben kell megvívni, mindig kell egy 7 éves hosszú távú költségvetést is készítenünk, ott vannak az igazán nagy csaták. És ez az éves költségvetés betagazódik ugyanebbe a 7 éves időszakba, de ez azt jelenti, hogy egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy most egy csomó pénzt elköltünk, hiszen fontos, hogy az éves költségvetés illeszkedjen a 7 éves kerethez. És a 7 éves keretről szóló vita, illetőleg csata már lezajlott. Kérem még egyszer mindenki megértését, az érintettek érdekében a költségvetést időben el kell fogadni, a költségvetési szakbizottság várja a munkánk elkészültét, és évvégéig le kell zárni ezt az egész költségvetési ügyet. Talán a az elnökök értekezletén belül érdemes lenne foglalkozni kérdéssel, hogy választási évben hogyan foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Mondom még egyszer, engem is idegesített, hogy ilyen kevés idő áll rendelkezésre, hiszen ilyen rövid idő alatt nem lehet részletekben menően komolyan foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ami a termelői közösségek támogatását illeti, ha még nem elegendő az összeg, akkor módosítót kell benyújtani. Én a tanács által javasolt csökkentéseket kivettem a szövegből, visszatértem a bizottsági javaslathoz. Ha ez elegendő, akkor jó, ha nem, akkor még egyszer beszélni kell majd róla. Ami az iskolai gyümölcs programot illeti, egy kicsit szkeptikus vagyok, de azért látom, hogy van ebben valami jó is. Ezért mondom, szerintem használjuk ezt a lehetőséget, amely ebben a programban rejlik, de fontos, hogy ne legyen bürokratikus és fogyasztóbarát legyen, felhasználóbarát legyen ez a program. Sok kis létesítmény lemond a programról, mert túl bürokratikusnak tartja, egyszerűsíteni kell a programon, és akkor talán még nagyobb sikertörténetté nőheti ki magát. Én annak örülnék egyébként, ha olyan sokan kérnének, szeretnének részt venni a programban, hogy azt kelljen mondani, hogy a költségvetést növelni kell. Ez lenne az igazi siker. Ami a második pillért illeti, ott a csökkentésekre azért van szükség, mert a hosszú távú pénzügyi kitekintés többet nem enged, és van most itt egy nagyfokú rugalmasság is, a tagállamok sok esetben saját maguk dönthetik el, hogy milyen kérdéseket kezelnek prioritásként, de a csökkentés itt elengedhetetlen lesz, hiszen a középtávú és 7 éves pénzügyi keretben ennek bele kell éleszkednie. Ennyit röviden. Még egyszer mondom, nem rajtam, nem a szakbizottsági elnökön múlik a határidő. Majd meg kellene vitatni, hogy a választás évben hogyan bánjunk ezzel a kérdéssel, problémával. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Péntek a határidő, péntekig lehet módosítókat benyújtani, és szeptember 3-án fogunk a szakbizottságban szavazni. Elnézést kérünk, amiért ilyen rövidek a határidők. A következő a hatos napi rendi pont gyümölcsök és zöldségek a banán és a tejoktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program. Az Agri főigazgatóság főigazgató helyettesét üdvözlöm körünkben, Korte urat. Aki a mezőgazdasági piacokért, támogatásokért, piaci elemzésekért és kommunikációért fele, ő fogja bemutatni ezeket az iskolai támogatási programokat bemutatni. Nagyon fontosak ezek a programok, támogatjuk őket, és szeretném megragadni az, a lehetőséget, hogy szóljak néhány szót azon tagállamok számáról, amelyek a 43-as cikkre szeretnék megváltoztatni a jogalapot. Ez azt jelenteni, hogy a parlament a továbbiakban nem vehetne részt az együttdöntésben a javaslatról támog- a, várjuk a Európai Bizottság támogatását, illetőleg számítunk arra. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság ugyanúgy értelmezi a szerződéseket, mint a parlament. Főigazgató helyettes, főigazgató helyettes úr, öné a szó, kérem, tartsa szem előtt a felszólalási időt. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget arra, hogy ezt a javaslatot röviden bemutassam január 30-án született meg az eredeti tervezet, és azóta bőven volt róla a tanácsban vita. Örülünk annak, hogy a parlament is érintetnek látja magát, és hozzászól, és előadót jelölt ki a témában. Rövid leszek, mert látom, hogy kifutottak az időből. Három gondolatom van. Első. Mi is a célja ennek a javaslatnak? Fontos ezt hangsúlyozni, és újra áttekinteni. Mert sok vita volt, és sok vita elment a lényeg mellett. Ma is haladtunk ilyet. Második, mik a fő elemei? Harmadik gondolat, hogy várhatóan milyen eszmecserét kell majd folytatniuk a társadalkotóval és a tanácssal. Mi a célja? A bizottságban komoly hatástanulmányt végeztettünk el, és megvizsgáltuk, hogy ennek a programnak milyen a hozzáadott értéke. Minden, amit most mondok, az erre a hatás tanulmányra épül, amely egy alapos, komoly tanulmány volt, és konzultációk is kiegészítették. Biztosra akartunk menni, hogy amit javaslunk, az összeegyeztethető a szubszidiaritás elvével, és menedzselhető a program. Ebből négy tanulság jött ki számunkra, ebből az előzetes felmérésből. Egyes friss termékek, főleg a zöldségek, gyümölcsök és tej fogyasztása Európa szerte csökkenő tendenciát mutat, főleg a gyerekek körében. Ennek tehát állt kell parancsolni, ha más nem tudunk tenni, akkor legalább a gyerekek körében. A 6 és 9 éves gyerekek egyharmada már 2020-ban kövér lesz. Túlsúlyos. És ezen valamit változtatni kell. Tehát egyre kevesebb egészséges élelmiszert folytatnak fogyasztanak a gyerekek. Ez azon kevés programok egyike, ahol az Európai Unió közvetlen a családokkal veszi föl a kapcsolatot, főleg városi térségben. 30 millió gyermek volt már ennek a programnak kedvezményezetje, tehát az EU tud polgár, közeli polgárbarát programokat csinálni, és negyedsorban egyszerűsíteni kell a rendszert, ebben igaza van a kritikusoknak. Tehát olyan programot szeretnénk, amely egyszerűen vihető a tagállamok és a konkrét kivitelezők számára is rugalmasan, gyorsan, egyszerűen kezelhető, végrehajtható. Ebből mi következik? Mik a tanulságok? Az első az, hogy a két meglévő és különlevő tej és élelmiszer zöldség programot egybe kell fogni, ez növeli a hatékonyságot. Egységes szabályrendszer kell mindkét területen, és rugalmasság. A pénzt utána egy több éves stratégia keretén belül kell a tagállamoknak lebontani prioritásokra, és rugalmas költségvetést kell mellé rendelni, amely az egyes országokon belüli, régiókon belüli igényekhez szab, szabható. A pénz egy kicsit több lesz, mint a jelenlegi két borítékban együtt van, tehát 230 millió euró lenne a költségvetés évente, ebből 150 az élelmiszerzőség, 80 a tej, programra menne, és úgy becsüljük, hogy több mint 30, akár 50 százaléka is a mai ö, administratív terheknek leépíthető, tehát a jelentéstétel ö, azáltal, hogy egy egységes stratégia lesz, és egyéb részletekből adódóan, amelyeket most nem fogok kifejteni. Aztán ott van emellett a rugalmasság, a programokban való részvétel önkéntes, kell, hogy legyen nyilván, tagállamok döntik el első körben, és hogy lesz-e élelmiszer, zöldség, gyümölcs vagy tejosztás, az pedig ö, változhat, hogy milyen volumenű időközben. Harmadsorban várhatóan milyen problémák lesznek, mit kell megvitatni a következő időszakban. Elnök úr már említette a jogalap megtalálásának gondját. Garantálhatom, hogy ebben jó erő teljes javaslatunk van. A 42-es és a 43.1-es tekintjük a jó jogalapnak, és ez a parlamentet teljes körűen bevonja. A tanács egyhangulag ellenezte a korábbi jogalapot, és most ez az új jogalap a parlamentet bevonja. A második tanulság, hogy mekkorák legyenek ezek a programok. Mit lehet konkrétan ajánlani az iskoláknak? A tagállamoknak sok és különböző elképzelése van erről. A többségi vélemény az, hogy bővíteni kéne a kínálatot, nem csak erre a három termékkörre leszűkíteni. Er-, erre sok javaslat született, és erre nyitottak vagyunk mi is, hogy az önök bizottsága, a parlament mit mond erről, miközben tudjuk, hogy közben egyszerűsíteni is szeretnénk a rendszert, és azon vagyunk, hogy ez a nem túl sok pénz a lehető leg nagyobb hatás elérésével költődjék el. Ez ugye visszavesz, visz engem a szubszidiaritás kérdéséhez. A harmadik tanulság az, hogy a pénz elosztása a, a tejprogramon belül, amely most akkor része lesz a közös programnak, hogyan változzék meg, erre vonatkozóan kell gondolatokat kigondolnunk. Köszönöm, hogy szót adtak, és várom az érdemi vitát erről a fontos javaslatról önökkel. Köszönöm szépen, igazgató úr. Remélem, hogy a jövőben kicsit rövidebben beszél majd. Most Andrew úr következik, Andrew úr következik. Egy perc. Köszönöm szépen. Szeretnék egy pontosítást kérni. Értettem én, amit elmondott, de a jogi alap kérdését szeretném tisztázni. A 43.1-es vagy 2-es való átállás, ez mit jelent? Ön azt mondja, hogy egy jogi probléma miatt ezt kell csinálni. Ezt szeret, erről szeretnék többet tudni. Gyorsan még. A tagállami borítékok tekintetében nem szabad elfelejteni, hogy két álláspont ütközik itt, vitázik egymással. Van egy történelmi hozzáállás, és ön is említette, hogy a tagállami igényekhez akarják igazítani a dolgot. De mi a valós helyzet? A tagállamonként ugye nagyon különböző lehet az igény, és ebből azul, az is adódik, hogy ha most több pénz van, és ezzel még több hatást akarnak elérni, akkor ezt hogyan lehet mérni, illetve hogyan lehet az ifjúság körében tapasztalatú hozzáállást az egészséges táplálkozáshoz ilyen hirtelen megváltoztatni. Hol tart ez a dolog? Köszönöm szépen. Erraf Garcia asszony következik egy perc. Köszönöm szépen, nekem két kérdésem lenne. Egy. Az Európai Bizottság miért nem fogadja szívesen a Spanyolország javaslatát, mi szerint joghurtokra illetve gyümölcslevekre is kiterjeszteni azt a programot, amit a zöldségek, gyümölcsök esetében már láttuk. Természetesen nagyon fontos az ellenőrzés, tehát hogy a, hogy a cukor és a zsírtartalmat fontosan, pontosan ellenőrizni kell, és rendszeresen ellenőrizni kell, de szerintem ez nagyon jó javaslat. Azt nem? Úgy gondolom, hogy a források elosztását úgy kell megtenni, mint a gyümölcs és zöldségágazatban, meg kell nézni azt, hogy milyen országok, az egyes országokban kik a hátrányos helyzetben lévők, a gyerekekre különös tekintettel kell lenni, ez szerint kell tehát elosztani. Szerintem ezt mindenképpen meg kéne fontolni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Petír képviselő következik. A horvát köztársaság eddig nem vett részt ebben a programban. Ez egy olyan program, amelyet az európai költségvetésből finanszíroznak. Ugye nem voltunk még az EU-nak sem a tagjai, ezért nincs tapasztalatunk, de a nemzeti költségvetésünkben volt hasonló program. Most aggodalommal nézzük, hogy ha történelmi előzményeket veszik figyelembe a program megfogalmazásakor, akkor ez Horvátország számára hátrányos lehet, különösen a pénzügyi ö, lebontáskor. Ezért a bizottságtól megoldást szeretnék kérni arra, hogy ami a jövőbeli pénzeloszlást illeti, az új tagállamok kérdését úgy kezeljék, hogy azok ne lehessenek vesztesei ennek az új helyzetükből adódó helyzetnek. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk, Mallei asszony. Köszönöm, elnök úr. A két program összevonását illetően nekem lenne néhány kérdésem, hiszen ezek ezek nem ugyanazon célokból jöttek létre, nem ugyan, ugyanolyan feltételeken működtek eddig. Kérdésem ezért az, hogy milyen gondokat fog okozni majd a két program összevonása, például az ellátói, beszállótói lánc átalakulását, és hogyan, és ez szerintem nem fogja egy, egyértelműen egy, egy, egyszerűsíteni a menedzsmentet, inkább bonyolítja azt, és mivel nem ugyanazok voltak a céljai a két programnak, hogyan lehet ezeket hirtelen összevonni? Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy az összevonás egyértelműen egyszerűsítést jelent, hanem lehet, hogy csak növeli a problémákat. Köszönjük szépen! Krajinovszki úr, majd Szára asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném elmondani, hogy ezek a programok nem szabad, hogy csak a tejről, a gyümölcsökről és a banáról szóljanak, hanem az olyan feldolgozott élelmiszerek, mint a joghurt, az ízesített tejtermékek és a különböző gyümölcslevek is bele kell, hogy tartozzanak ezen programokba a programokat továbbá vonzóbbá kell tenni a fogyasztók számára, azaz a gyermekek számára, de mindenek előtt fontos, hogy a termékek listáját kibővítsük. Köszönöm szépen! Én azzal kapcsolatban szeretnék hozzászólni, hogy a programoknak még a kritériumai. Egyrészt a tejtermékek, a zöldség és gyümölcs termékek fogyasztását kéne segíteni, ösztönözni, de ezzel emellett, ezzel párhuzamosan szerintem még az idény termékek, illetve a helyi termékek és a biotermékek fogyasztását is ösztönözni kéne. Legalább ismerjék meg az emberek, milyen hozadott értéket jelent az, hogyha idény termékeket fogyasztanak, hogyha helyi termékeket fogyasztanak, és mit jelent az, hogyha hamar eljut a fogyasztóhoz a termék. Köszönjük szépen, Neuchel asszony, majd Michel Dantan. Neuchel a nevem. Neuchelnek kell ejteni, nem baj. Én is szeretnék egy gondolatot hozzáfűzni a gyermekek étkezési szokásainak megváltoztatásához. Minél előbb el kell kezdeni az efféle nevelést. Ezt a program iskolai program, de oktatási intézmények, az oktatási intézmények név is megszerepe, megnevezés is szerepel a szövegben. A kérdésem az lenne, hogy lehetne-e bölcsödékben is alkalmazni ezt a programot, tehát még iskoláskor előtt, hiszen mielőbb beépítjük a koragyermekkori nevelésbe ezt az elemet, annál jobb lesz a hatása. Köszönjük szépen, Danta úr. Köszönöm szépen. Én a módszerrel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Nyilván való több ö, szövege kapcsán a kapreformnak felmerült, hogy és sok parlamenti módosítót is kapott ez a program a parlament részéről, mind a gyümölcs, mind a tejprogram. A háromoldalú egyeztetések során a bizottság javaslataink többségének ö, ellenállt, egyesek bekerültek a gondolatainkból a szövegbe, de ne felejtsük el, hogy ez egy olyan szöveg, amely hat hónap és egy év alatt nagy nehezen készül csak el, és még mindig nem vették figyelembe a, az egyszerűsítési javaslatainkat, és a jelenlegi javaslat még bizonyos szempontból rosszabb is, mint az egy évvel ezelőtti. A háromoldó egyeztetéseken ezek a problémák előjöttek, és akkor volt egy olyan szövegváltozat, amely azóta elveszett ebből a javaslatból, ezért nem értem, hogy akkor mi eh, célja van az egyeztetésnek, a háromadó egyeztetésnek, hogyha annak az eredményét nem veszi figyelembe a bizottsági szövegjavaslat. No tak. Pan Köszönjük szépen. Ropé úr. Nederlands parlament in de Tweede Kamer. Köszönöm szépen. A holland parlamentben is dolgoztam, mondja Schreier Pírik asszony. Foglalkoztam ezzel a tematikával ott is, és nagyon pozitív volt ez a téma, ennek a fogadtatása mindenki támogatta, de a kabinetet nem nagyon győzte meg az ügy, ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy mindenki ugyanolyan pozitívan látja ezt a dolgot, mint mi. Köszönjük szépen, Ropé úr! Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném elmondani, hogy eh, jó ötletnek tartom a program egyszerűsítését, valamint a támogatott termékek listájának kibővítését is, és jó elgondolás a bürokratikus akadályok csökkentés, és sok iskolával együtt dolgoztam, együtt működtem a program végelhajtásában Valóban nagyon örülnék annak, hogyha közbeszerzések, közbeszerzési eljárásokat egyszerűsítenék ebben a kontextusban, nagyon fontos ez. Mind az ellenőrzések, mind a munkahelyteremtés szempontjából, Fontosnak tartanám, hogy a gyermekek megértsék, hogy ezek a termékek hogyan jutnak el hozzájuk, milyen láncolaton keresztül. Továbbá a programot egy oktatási program részévé is lehetne tenni, be lehetne építeni a tantervbe valamilyen módon. Litvániában továbbá egy fontos vetülete a dolognak az, hogy a 6-tól 10 éves korig életkorig a gyermekek egy ingyenes étkezést kapnak, és ingyenes tejet. Ez egy állami program. Ez azt jelentené, hogy ezeket kiegészíthetné az EU-s program, és ezáltal csökkenthető lenne különböző termékek fogyasztása. Fontos tehát a komplementaritás, hogy ezek a programok kiegészüljenek egymással, kiegészítsék egymást. Köszönöm. Mondja a következő felszólaló. Nagyon fontosnak tartom, hogy gondoskodjunk a minőségi élelmiszerellátásról a gyermekeink esetében. De őszintén szólva, egy kicsit szkeptikus vagyok. Nem vagyok biztos abban, hogy az Európai Uniónak ez lenne a feladata. Minden, minden országnak megvan a maga kormánya, ha jól tudom. És szerintem talán inkább az ő feladatuk lenne ez, mint sem az Európai Unióé, mondja Erikson képviselő. Én sohasem hallottam azt, hogy a hazámban bárki is azt mondta, mondaná, azt követelni, hogy az Európai Unió banánt adjon a gyermekeinknek. Köszönjük szépen. Feró úr. Köszönöm szépen azért, hogy tisztázzuk. Az új szabály nem arra irányul, hogy hogyan és miként kéne a gyerekeket egészséges életre nevelni. Oda kell figyelni arra, hogy viszonylag sok helyi termelésű zöldség és gyümölcs kerüljön az iskolásokhoz. Valaki ezt vitatja, azt mondja, hogy ugyanezzel a pénzzel felvilágosító munkát is lehetne végezni, de ha már mind a kettőre van szükség, akkor a kettőt fogjuk össze, és a pénzt arra költsük, hogy a helyi termékek szeretetére neveljük a gyerekeket. Buda képviselő kap szót. Buda képviselő, parancsoljon. Még mindig ő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Vannak olyan vélemények, miszerint túl rövid a terméklista, de ha meg elolvassák a 25-ös cikket, 23 per 5-ös cikket, akkor ott van egy felsorolás, és minden ország a listát kiegészítheti az általa termelt termékeknek megfelelően azokkal kiegészíthetik őket, eh, ezt a listát. A termékbeszerzés eljárását egyszerűsíteni kell. Romániában ezt a programot már régebb óta alkalmazzuk egyébként, és nagyon jól működött mindez idáig. Róde úr, köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen nem is akartam volna felszólalni, illetve hozzászólni a vitához, de ha az ember végighallgatja, hogy mi hangzik el, az a benyomása keletkezhet, hogy a terem tele, tel is tele van élem, táplálkozási szakértőkkel. A Lisszaboni szerződésben van egy szó, erre fel szeretném hívni a figyelmet, amelyet figyelembe kellene vennünk. A szubszidiaritás szó. Szubszidiaritás. Azt, hogy milyen ételt adunk a gyermekeinknek az iskolákban és az otthonainkban, azt szerintem bízzuk a tagállamokra és az egyes önkormányzatokra. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen. De azért ne felejtjük el Európa szociális szempontjait se. Fenegen úr. Köszönöm. Az Európai Unió egyik lényege, hogy békében élünk, nem háborozunk egymással, most pedig az, arról vitatkozunk, hogy mit fognak reggelizni a gyerekek. És ugyanakkor beszélünk erről, amikor nem volt időnk arra, hogy a gazdá, arról beszéljünk, hogy a gazdáink nem tudnak, eh, nem tudják értékesíteni termékeiket Nagy-Britanniába de vannak olyan gazdák, akik már az öngyilkosság gondolatával foglalkoznak emiatt. Most arról beszélünk, hogy kivit vagy banánt adunk a gyerekeknek reggelire. Én azt adok a gyerekeknek reggelire, amit akarok, és a szomszédaim is. Ennek semmi köze az EU-hoz. Nevetségesé tesszük magunkat, semmi más értelme nincsenek. Köszönjük szépen! Valójában ez az egyik legnépszerűbb Európai Uniós program, de lesz még a jövőben alkalom arra, hogy ezt elmélyültebben megtárgyaljuk. Korte úr, kérem, hogy nagyon röviden szóljon hozzá, illetve nagyon röviden válaszoljon a sok feltett kérdésre. A jogalappal kapcsolatban a bizottság fenntartja a javaslatot, amelyben benne van a jogalap is. Ez a formális bizottsági vélemény, de ez nem változtat semmi lényegi kérdésem. Ami a, a termékkört illeti, sok kérdés volt. Helyi és organikus, vagyis hát ökológiai, biológiai előállítású termékeket szeretnénk preferálni, és hangsúlyosan szeretnénk megjeleníteni azt, hogy a 23.5-ös alpont szerint ezt a termékört úgy lehet bővíteni, amely olyan termékekkel, amelyek bele tartoznak ebbe a körbe. A, még tagállamoknak sem kötelező részt venni a programban, nem, hogy iskola szinten ezt meg akarnánk szabni, ez egy lehetőség. Hogy Horvátországgal mi legyen a számítási módszer tekintetében? A zöldséggyümölcs ágazatban a kritérium a gyermekvakosság száma. Ez egy statisztikai mutató, ez tiszta dolog. Ami a tej részt illeti, mi egy keverék számítást javaslunk, a történelmi referencia mennyiségek és a gyermekpopuláció közös figyelembevételével, ez valóban egy bonyolultabb dolog, amit a tagállamokkal egyenként kell egyeztetnünk. De tudjuk, hogy ez kényes kérdés, de lesz egyeztetés. Két éves kortól jogosultak a gyerekek ilyen élelmiszer támogatásra alaphelyzetben, javaslatunk szerint, ami pedig Danten úr felvetését illeti. A hosszú vita után úgy gondolom, hogy Két új elemen, elem van csak ebben, az új javaslatban, és a bizottság maga elvégzett egy vizsgálatot a tej ágazatban külső konzulensekkel, és ezek alapján jutottunk arra a következtetésre, amit bele is írtunk a javaslatba. Köszönöm szépen! Most át is térhetünk a következő napi rendi pontra. a tejtermékekről és az iskolai, az iskolatej programról eh, lesz majd egy, születik majd később egy eh, jelentés, egy későbbi időpontban visszatérünk erre, tehát a jövőben is lesz alkalom arra, hogy kifejezzék véleményünket. Most a hetes napirendi pont következik a 2007 évi reformot követően a gyümölcs és zöldség ágazatban működő termelői szervezetekre, működési alapokra és operatív programokra vonatkozó rendelkezések végrehajtása. A 2008-2009-es adatokon alapul ez a jelentés, a tagállamok akkor szolgáltatták, vagy azokra az évekről szolgáltattak adatokat, és még mindig számos hiányosság észlelhető ezen a területen. A bizottság elképzelhetővé, elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben lesz majd, vagy közreadnak majd egy jobb szabálytervezetet, hogy reformálják ezt a programot. Korte úr, kér, kérem, hogy a lehető legrövidebben mondja a véleményét ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. A közös piaci rendtartás előírja, hogy ezzel a témával foglalkozzunk. Azt vizsgáltuk, hogy a különböző termelői szervezeteknél hogyan alakul az élelmiszer és zöldség és gyümölcs termékek szervezése. Most röviden elmondanám, hogy milyen következtetésekre jutottunk először is. Arra van szükség, hogy a szervezettséget, a termelők szerveződését növeljük, természetesen főleg azon tagállamokban, ahol még mindig nagyon alacsony a szervezettség szintje. Néhány számadat. 37,2-ről 43 ra növekedett a szervezettség általános aránya, de nagyon nagy különbségek vannak tagállamok között. Vannak olyan tagállamok, ahogy még a 10%-ot sem éri el a szervezetük, tehát a termelőknek kevesebb, mint 10%-a vesz részt valamilyen szervezetben. Bulgária és Románia, tart, Románia tartozik ide. Belgiumban vagy Hollandiában például 80%-ot éri el nagyjából a szervezettség, tehát látható, hogy nagyon nagy az eltérés a tagállamok között. Kérjük a parlament segítségét itt, hogy valahogy próbáljuk meg változtatni ezen a helyzeten, akár pénzügyi támogatással, vagy know-how átadásával, a bevált gyakorlat elterjesztésével, ez rendkívül fontos mert hát más a kiindulási helyzet a tagállamokban, bizonyos tagállamoknak hosszabb időre van szükségük. Második következtetés, ha megnézzük a termelői szervezetek tevékenységét, hogyan működnek ezek együtt, ott is vannak egyenlőtlenségek. Azt láthatjuk, hogy a marketing, a környezetvédelem, a minőség, javítás témájában elég jó az együttműködés, de például a kezeléssel nem foglalkoznak. Aztán a jogszabály, a rendelet a termelői szervezetek számára számos lehetőséget ír elő, és erre forrásokat is megnevez, és e- ezeknek a forrásoknak sajnos csak nagyon kis százaléket, két százalék körüli részét használják fel. Ez nem kielégítő. A jogbiztonság sem megfelelő, tehát nagyon nehezen lehet új termelői szervezeteket fölállítani. Sok tagállam számol be erről a problémáról, a tanácsban is hallható ez a visszhang ezzel kapcsolatban konzultációt kezdtünk meg, tehát a, a közös piaci rendtartás szabályait vizsgáljuk most, jelenleg próbáljuk ezt leegyszerűsíteni. Köszönöm szépen, várom az önök véleményét ezen témával kapcsolatban. A tanácsban vita folyik arról is, hogy a bizottság mikor állhatna elő leghamarabb egy új jogszabály tervezettel, tanácsi következtetések is, eh, következtetésekben is olvasható, ez vagy egyzőkönyvben is. Ma én most nem kötelezném el a bizottságot, hiszen meg kell várni azt, hogy az új bizottság <coughs> hivatalba lépjen, de amint ez megtörténik, választ fognak kapni a kérdésre. Elnök, köszönöm szépen. Főigazgató helyettes úr, az első kérdést Errász Garcia asszony teszi fel egy perccel. Köszönöm. Még egy percem van. Nagy kár, hogy nem mondja el, hogy lesz-e új javaslat, vagy nem lesz új javaslat, mert én pont erre akartam rákérdezni. Az időm hátralévő részében mit fogok kérdezni? Szerintem mindenképpen emelni kell a termelők szervezettségét. Spanyolországban nemrégiben indult el ez a folyamat, azt gondolom, hogy ezzel az ellátási láncban, tehát az élelmiszer láncban is nagyobb súlyt kapnának a termelők. Spanyolországban egyébként erről, tehát az élelmiszer láncról egy jogszabály is szól, ez is a termelők, termelőket szolgálna. Remélem, hogy néhány hónap múlva csak megszületik az a jogszabály, amire várunk. Ebben mindenképpen szólni kéne a válságkezelésről. Ez tehát az egyik legfontosabb téma, ne feledjék ezt. Aztán stratégiai intézkedések, azt mondják, hogy a kutatásra vagy a kísérleti termelésre nagyon kevés pénz jut, nagy kár, hiszen ez jót tenne a versenyképességnek, illetve kicsit megdobná a gazdák bevételeit is. Ne felejtjük el, hogy a harmadik országokból származó, tisztességtelenül ide érkező áruk bizony megnehezítik a versenykörülményeket. Várjuk tehát az új javaslatot, hogy javuljon az ágazatban a helyzet. Köszönöm szépen. Következő felszólalom, Kromázó úr. Köszönöm szépen ebben egy nagyon ijesztő dolog van ebben a javaslatban. A zöldség és gyümölcs termelők szervezetlenségének problémája. Valóban ilyen szervezettség mellett nem lehet a versenytorzulásokat küszöbölni. Vannak francia struktúrák, amelyek képesek megfelelni a versenynek, de vannak olyan típusú versenyfeltételek, amelyeknek nem lehet megfelelni. Az illegális bevándorlás, foglalkoztatás és import miatt. Dél-Franciaországban ez különös gond. Sok zöldségtermesztő vidéken azt látjuk, hogy 30 év alatt 15%-kal csökkent a gyümölcslőség termesztő felület. Aguilera asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy túlságosan a negatívumokra koncentrálunk ebben a jelentésben. Hát nyilván dolgokat, bizonyos dolgokat ki kell javítani, de az elért vívmányokról is beszélni kell, környezetvédelem, beruházások, vagy a szolgáltatások minőségének javulása. Errenz asszonya sok mindenben egyetértek. Azt, azt gondolom, hogy nem radikális változásra van szükség, hanem követni kell a zöldség és gyümölcs termékek rendtartását, támogatván a termelőket, de arra mindenképpen gondolni kell, hogy a bürokráciát csökkentsük, a lehető legjobban kell tájékoztatni a termelői szervezeteket, de nem feltétlenül több szervezetre van szükség, hanem azt kéne elérni, hogy több dimenzióban tevékenykedjenek ezek a szervezetek. Erán asszony is ezt mondtad, hogy a dimenzió a lényeg. Tehát nem radikális változásra van szükség, hanem lényegi vagy tartalmi változásra van szükség. Köszönjük szépen! Üdvözlöm közben Jegle asszonyt körünkben, aki megtisztelt látogatásával minket. André úr kap szót most. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Miután megnéztük ezt a témát érdemben, és a bizottság javaslatot tett. Itt az alkalom arra, hogy felgyorsítsuk a saját kezeményezésű jelentés megírását a zöldséggyümölcságazatról, és elkezdjünk a részletekkel foglalkozni. Általában véve ugye az ágazat jövőjére vonatkozóan. Még valami. A termelői szervezetekkel kapcsolatban érdemes lenne talán megfontolni, hogy milyen külső segítséget lehetne még igénybe venni ezek megerősítésére, olyanokat, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Főigazgató úr, helyettes úr. A cseresznye és a fekete és piros ribizli termesztők nagyon súlyos helyzetben vannak hazámban. Az árak nem egyszerűen alacsonyabbak, hanem sokkal alacsonyabbak, mint a termelői önköltség. És ezért ideiglenes támogatást szeretnének, illetve egy hosszú távú megoldást is fennmaradásuk érdekében. Miért ne lehetne megengedni a termelői szerveződéseknek, például megengedni a, az elsődleges feldolgozást, és ehhez az EU támogatását kérni? a modernizációra az EU ad támogatást. Miért nem ad az EU támogatást ö, erre? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, a Dortmund képviselő. Úgy gondolom, hogy Fontos a pozitív dolgokat is kiemelnünk a negatívak mellett. Egy olyan régióból származom, ahol ezen intézkedéseket megelőzően 30 alma termelő volt, most már csak kettő van, és ez az európai almatermelés 10%-át teszik ki, az almatermelés 10%-áról beszélünk. Szerintem érdemes a reformon elgondolkodni, és el kell gondolkodnunk azon is, hogy a szerveze, szervezeti fok megnövekedjen. Azt gondolom, hogy annak azonban nincs értelme, hogyha a színvonalat olyan alacsonyra helyeznénk, hogy mindenki részt vehessen a különböző termelői szervezetek munkájában, és hát arról sem szabad megfeledkezni, hogy fontos, hogy a szervezetek megfelelő forrásokkal rendelkeznek ennek a programok végrehajtásához. Fontos, hogy igényesek maradjunk ezen a téren, és hogy az európai zöldség és gyümölcs termelők jól működő szervezeteket alkothassanak, ahelyett, hogy valamiféle álszervezetek jöjjenek létre, amelyek egyetlen célja az, hogy az európai költségvetésből kiszakítsanak maguknak egy darabot. Köszönöm. Köszönjük szépen. Roppe úr kap újra szót, egy perce van. Köszönöm szépen. Azt hiszem, nagyon fontos és szükségszerű programról van szó. A különböző tagállamokban nagyon eltérő helyzet uralkodik. Vannak olyan tagállamok, ahol a szerveződés mértéke 10%-os van, ahol 80%-os a termelők, más és más szinten helyezkednek el. Litvánia tekintetében azt láthatjuk, hogy itt nincs sok ilyen szerveződés. A főbb termelők szakítják ki a piac legnagyobb részét, még a kis termelőknek nagyon nehéz ilyen szerveződéseket létrehozniuk, és nagyon nehezen tudnak csak hozzáférni a piachoz. Szerintem arra kellene összpontosítanunk, hogy a kis termelők lehető legnagyobb részét bevonjuk, hogy ők is részt vehessenek sikeresen a piacon. Ezzel sikerülne bizonyos problémákat felszámolni, munkaerőpiaci, foglalkoztatási problémák, és így tovább. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Amikor termelői szervezetekről beszélünk, és azt hiszem a Korte úr által említett hollandiai számok is mutatják, mennyire fontos a támogatás folytatása, fenntartása, a termelői szervezeteknek tehát függetlennek kell lenniük. A termelői szervezeteknek innoválniuk kell, de hogyan lehet ezt a fajta innovációt támogatni? Itt a mondanom kapcsolódik ahhoz, ami az imént elhangzott, nagyon fontos mindez a támogatás, a, főként a kis termelők, a kis gazdaságok részére. Erről nem szabad megfeledkeznünk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Petir asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy a magasabb szerveződési arány még mindig kulcsfontosságú azokban az országokban mindenek előtt, ahol még kevés ilyen szervezet működik. Meg kell néznünk, milyen intézkedéseket tudunk foganatosítani ahhoz, hogy a szervezetek létrejöttét elősegítsük, ezáltal segítve a termelőket, hogy megfelelően szembe tudjanak nézni a kihívásokkal. A kérdésem ki foglalkozik az Európai Bizottságon belül ilyen intézkedések kidolgozásával, és hogyan kívánják az elért eredményeket mérni, és milyen határidő, határidőkön belül. Az az érzésem, hogy még nem gondolkodunk eléggé stratégiai módon, Célzott intézkedésekre van szükség, amelyek a versenyképességünket növelik, és új piacokat nyitnak meg, új felvevő piacokat. Milyen intézkedésekre vannak tehát, és ki bocsátja rendelkezésre a forrásokat? Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Euh, le rapport que vous présenté est finalement assez factuel, dans la mesure où il... Euh, ha összefoglaljuk euh, ezeket a kérdéseket, akkor felmerül, hogy jövő héten a bizottság álljon elő egy összefoglalóval arra vonatkozóan, hogy az egyes tagállamokban hogyan valósították meg ezt a szerveződési szabályozást, és miért van ilyen nagy különbség a tagállamok között. Mert a hatékonyság és a szervezettség között bonyolult kapcsolat van. Egyes országokban lehet, hogy szükség van jobban a szerveződésekre, másokban kevésbé. Elemezni kéne, hogy az egyes tagállami politikák miért alakultak úgy, ahogy, és mutatnak olyan irányba, amelyikbe. Igen, ez egy alapvető kérdés. Most McIntyre kolléganőnek adok szót. Köszönöm szépen. Ez egy olyan téma, amely a saját kezdeményezési jelentésemben is benne volt, amely márciusban a parlament elfogadott, és ez közel áll a szívemhez, azért kérem, hogy adjon egy kis időt most. Jelenleg 15 évvel teltével kevesebb, mint a fele tartozik az EU mezőgazdájának valamilyen szervezethez, és a bizottság 60%-ra szerette volna emelni ezt 2013-ra. Eh, ahhoz, hogy ezek vonzóak legyenek, hatékonyan kell működniük, jól kell alkalmazkodniuk a változó piaci körülményekhez, hatékony szervezetben kell működniük, jó kapcsolatban kell lenniük a kifizető ügynökségekkel, és jogbizonyságra van szükség, hogy ne legyen olyan sok a, jog, a jogvita és a kiszámíthatatlanság de elsősorban legyenek vonzóak ezek a szervezetek. A marketing fontos és kiemelkedő feladat, de nem szabad, hogy egyetlen feladata legyen az ilyen szervezeteknek. Legyünk körültekintőek. A termelés támogatás ne vezessen túltermeléshez, és piac közeli maradjon a tervezés. Nagyon sok szempontnak kell megfelelni, tehát hat, a költséghatékonyságnak, az ellenálló képességnek. Ezek mind feltételei a fenntartható fejlődésnek a zöldséggyümölcs ágazatban, és legyenek megfogható céljai ezeknek a szervezeteknek, és maradjanak mégis belül a közös piaci szervezetre vonatkozó szabályozásnak. Kutatás is támogassák, és a termékek minőségek, minőségét növeljék. Tehát nem szabad ezt a vitát lerövidíteni. Sok órát töltöttünk más témákkal. Sajnálatosnak tartom, hogy még engem is, aki az egyetlen felszóló vagyok a frakciómból, és a téma szakértője most két perc után megszakít. 2 perc 13 másodperc volt a hozzászólási ideje, úgyhogy több mint kétszer annyidig beszélt, mint amennyi ide lett volna. Elvileg tudom, hogy a dolog közel áll az ön szívéhez, és volt már ezzel kapcsolatban jelentése is. Nicholson úr, elnök úr, hogyha így működik majd a mezőgazdasági bizottság a jövőben, akkor Isten óvjon minket. Úgy tűnik, de el se férünk ebben a teremben. Úgy kezdődik. Második dolog. Van, akinek megengedi, hogy hosszan beszéljen, másokat meg, másoktól meg elveszi a mikrofont eh, fontos témákban. Még van két napirendi pontunk, és őszintén szólva, vissza kell térni a, a koordinátorokhoz, és el kell komolyan beszélgetni arról, hogy hogyan fogja vezetni ezt a szakbizást. Így nem lehet vezetni. Nem lehet az európai mezőgazda, mezőgazdaságban működő embereket így módon vezetni. Elnök. Szerintem Mindenkinek, mindenki megkapta az egyperces hozzászólási idejét, de nagyon sok dolgot, nagyon sok tennivalónk volt most a nyári szünet előtt. McIntyre az, hogy kétszer időt kapott, mint mások. Szerintem kicsit túlságosan szigorú volt velem, próbáljuk a jövőben javítani a hatékonyságunkat, de a mai napra ez volt a napi rendünk. Minden napi rendi pontunk fontos. Nem volt semmiféle diszkrimináció, csak McIntyre asszony, asszonyt bíráltam el másképpen, mert több mint kétszer annyi hozzászólási időt kapott. A bizottság képviselője következik, tessék parancsoljon. Köszönöm. Lehet, hogy kicsit túlságosan pessimista voltam. Túl rövidre fogtam a, az expozét, de valóban sok minden történt, a termelői szervezetekkel próbáltuk ezek működését javítani, próbáltuk hatékonyabbá tenni a az egész rendszert, de a jelentésben olvasható az, hogy eh, mindent összevetve nem kielégítő az elért az elért változás Adrian úrnak igaza van, a második pillérben, a vidéki, vidékfejlesztési fejezetben nagyon komoly források állnak a tagállamok rendelkezésére, ezt fel is kéne használni. A termelői szervezetek lehetővé teszik a kistermelők részére, hogy összefogjanak, hiszen együtt erősebbek, mint egyedül. Ez a dolog lényege. A kap reformja legény, azt célozza meg, hogy sokkal piacorientáltabbak legyünk. Az intervenciós kapacitásunk sokkal kisebb, mint a múltban, így aztán megnövekedett a termelői szervezetek szerepe. Kiváló lehetőség ez tehát a kistermelőknek, hogy összefogjanak. Nagyon érdekelt az, amit az, hogy mondott, úgyhogy majd szeretném folytatni vele és a szakbizottság többi tagjával is a vitát. Akár a termelői szervezetek bevonását is el tudom képzelni az árkialakítás második fázisában. Például a lengyelországi fekete ribízli helyzetével kapcsolatban. De hát ehhez az kell, hogy a termelők szerveződjenek, és ott legyenek a tárgyaláson. Elnézést, hogy sokkal többet nem mondhatok, de hát miután egy intézményt képviselek, óvatosan kell fogalmaznom. Bizonyára találok még alkalmat arra, hogy ezzel kapcsolatos kihívásokat meg tudjuk beszélni. Bardzo dziękuję. Tak powiedziałem. Nagyon szépen köszönjük. Lesz egy saját kezdeményezésű jelentés e tárgyban az elnökök értekezletéhez fordulunk majd, hogy ezt lehetővé tegyék. Ez volt a koordinátorok döntése. Nyolcas napi rendi pont tejpiaci helyzet alakulás és a tejágazati csomag rendelkezésének alkalmazása. Egy rendkívül fontos jelentésről van szó, amelyel kapcsolatosan rengeteg kéte és aggály fogalmazódott meg a főigazgató helyettes úrnak most itt a lehetőség, és szólhat néhány, néhány szót a tejpiaci helyzet alakulásáról. Szeptemberben, 2013. szeptemberében volt egy tejágazati konferencia, amelynek a célja az volt, hogy felvázolja, milyen kívásokkal szembesül a kvóta rendszer lejártával 2015-ben az Európai Uniós tejágazat. A jelentés újabb elemekkel bővíti a vitát arról, hogy hogyan lehet a piacokat a legjobban szabályozni a kvóták megszűnte után. És ahol szükséges, ott további javaslatokat is megfogalmaz. Ez összekapcsolódik azzal a saját, jelen, kezdeményezésű jelentéssel is, amelyet az elnökök értekezletétől kérni fogunk a koordinátorok döntése értelmében. Főigazgató helyettes úr, megadom önnek azonnal a szót. Azt fontolgatjuk időközben, hogy a 9-es napi rendi pontot elhalasztjuk a következő ülésünkig, hiszen nincs sok időnk, és a tejágazat nagyon fontos téma. Korte úr, öni a szó ismét csak, parancsoljon. Jó, tehát ez is egy fontos jelentés, de hogyan ön is elmondta, elnök úr, ez sokkal több, mint egy jelentés. Két külön dologról szeretnék beszélni. Először is, miről szól a jelentés. Ez az úgynevezett klasszikus rész. A 2012-es tejcsomag végrehajtásáról van itt elsősorban szó, és másodszorban szólni fogok majd arról is, hogy miről szól a jelentés vége, ezek inkább politikai kérdések, vagy politikailag sokkal nagyobb horderejű kérdések, ahol az ágazatról van szó 2015 áprilisát követően, amikor is a kvóták már eltűntek, és a tejpiacnak a, ez ellenőrzésünk nélkül kell működnie. Először is tehát mi volt a jelentés eredeti célja? Felszerettük volna mérni, hogy 2012 óta mi történt, és hogy a tagállamok és a termelők mennyire éltek a lehetőségekkel. Itt elsősorban arról van szó, hogy hogyan szerveződnek a tejtermelők, hasonló itt a helyzet a gyümölcs és zöldségágazatról szóló jelentéshez. A tagállamok kötelezővé tehetik, hogy a tejtermelők és a tejfeldolgozók között írásos szerződések szülessenek, másodszorban a gazdák kollektív módon tárgyalhatnak a szerződésekről, más, harmadsorban pedig konkrét szabályokat ír elő a szöveg az ágazat közi szereplők számára, annak érdekében, hogy lehetővé váljon a párbeszéd, és különböző tevékenységek lehetővé váljanak, és negyedsorban vannak olyan szabályok, amelyek különböző termékekre vonatkoznak. A jelentés tehát egy tényszerű áttekintést ad arról, hogy mi történt. 2012 csak 2012-ben születtek ezek a szabályok, egy nagyon korai helyzetfelmérésről van tehát szó, nem sok idő telt el azóta. Azt láthatjuk, hogy 12 tagállammal váltak kötelezővé a szerződések, több mint 1200 tejtermelői ágazat működik a tagállamokban, négy tagállamban kollektív tárgyalásokat végeztek a tejtermelő szereplők. 4-33 százalékát adja ez, vagy fedezi ez az előállított tejtermékeknek, és néhány tagállamban bevezették az által említett sajtfajtákkal kapcsolatos szabályokat is. Ez tehát a jelentés tényszerű része. A szöveg vége felé az Európai Bizottság inkább a jövőbe tekint. Ezzel kapcsolatosan három dolgot mondanék el, mielőtt meghallgatom a tisztelt képviselők véleményét. Először is az Európai Bizottság létrehozta a tej figyelő ügynökséget, amely már működik, és azt jelenti ez, hogy a különböző tejipari szereplők, termelők és így tovább naprakész információkat szolgáltatnak a piacról, ezzel minőség és mennyiségi eszközökhöz jutunk a piaci előrejelzésekre vonatkozólag és a piaci helyzetre vonatkozólag. Az eddigi tapasztalatok nagyon pozitívak. Holnap lesz egy harmadik találkozónk egyébként velük ami a kitekintést illeti a tejpiacra vonatkozóan. Információink szerint kedvezően alakul a helyzet. Tudom természetesen, hogy milyen aggályok léteznek azzal kapcsolatosan, hogy 2015-ben mi történik majd, 2015 áprilisa után, hogyan reagál majd a piac a tejkvóta megszüntére, és ki nyer ezzel a helyzettel, kik lesznek a vesztesek. De a tendenciák, a trendek azt mutatják, hogy nő a kereslet és nő az export potenciál. Végezetül szólnék néhány szót a soft landingről, és a tanács eredménytelenül zárult vitáiról. Azt hiszem, sajnálatos módon a lényeg az, hogy nem sikerült az úgynevezett soft landinget a kvóta rezsim utolsó éveiben kiterjeszteni. A biztos több ízben is próbálkozott egyfajta konszenzust teremteni a tanácson belül, de ez sajnos eredménytelen volt. Ahogy Jézs is mondta, most már lassan késő lesz ehhez. Április 1 kezdődött a piaci év, már majdnem augusztus van, a legfőbb beruházási döntések megszünt, megszülettek már, úgyhogy elég nehéz ebben a helyzetben bármit is tenni ebben az időpontban. Köszönöm szépen. Hát úr. Petir asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a bizottsági jelentés is rámutat arra, hogy a tejágazatban az EU-n belül tejágazatról az a vélemény, hogy ez stabil, de ez a horvát tejpiacról nem mondható el. Ez persze a nemzeti politikában is gyökerezik, és az egyes termelők fellépésére. Horvátországban nem jó a szabályozás, egyre csökken a termelés, egyre kevesebb a tej, és nagy termelők, a nagy termelők árnyékában a kicsik tönkre mennek, és vannak nagy kereskedők, akik nagyban vásárolják föl a tejet, és nem foglalkoznak a kicsikkel. Ez duplán hátrányba hozza őket. Mit lehetne tenni, hogy a horvátországi tejtermelőket is megvédjük, és a múlt trendje megálljon? Köszönöm. McCarthy asszony kap szót. Mekáki úr, köszönöm. Én is úgy gondolom, hogy ez a jelentés üdvözlendő. A kvótarendszer kivezetés az egyik legnagyobb történelmi szintű esemény a közös agrárpolitikában. Támogatom azt a premisszáját a jelentésnek, hogy valóban az előrejelzések pozitívak, globális értelemben, és ugyanakkor előfordulhat, hogy az EU szabályozás helyett majd a nagyok veszik át az irányítást informálisan a kicsik fölött, és ez joggal okoz félelmet sokakban. A kis családi gazdaságok félelmei, hogy hát előtérbe kerülnek egyes régiók mellett, vagy miatt szeretnénk tudni, hogy van-e azért valamilyen anomália kiegészítő intézkedésterv, amely a kicsik fennmaradását más módon segíti. És amit a marhágazatban látunk, az mennyiben alkalmazható a tejágazatra. Következő felszólalunk, Szere úr. Nincs itt Szere úr? De itt van, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni az előadást a bizottság képviselőjétől, és azt, hogy van erről egyáltalán vita, és hogy ez érdemi a jelenleg jogalkotás, ugye jogszabályanyag megszűnik, és új típusú bizonytalanságoknak lesz kitéve az ágazat. Már most is nagy az árvolatilitás, áringadozás, és egyes hátrányos helyzetű régiók helyzete még rosszabb lehet. Létezik egy tanulmány, az European Milk Board íratta meg ezt, amely elemzi a helyzetet és a várható eseményeket és a svájci ö, helyzetet, és katasztrofikusnak találja a 2015 utáni helyzetet. Róde úr kap egy percet, köszönöm szépen. Én már elmondtam a véleményemet vázlatosan erről a témáról. Most akkor az eszközökről beszélnék. Szerintem a csomagban benne levő eszközök eddig viszonylag jól működtek, ideértve a szervezeteket és a szerződéskötési szabályokat. Nem osztom azokat a fenntartásokat, hogy ezek a szervezetek, illetve eszközök ne tudnának a jövőben védőszerepet adni. A a tej ágazatnak már most is komoly biztonsági hálózata van, ugye válságtárolási kapacitása. Nem látom indokoltnak, hogy ezt tovább kéne bővíteni. De a jogi kereteket hozzá kell igazítani a globalizáció valóságához, a világpiaci szer helyzethez. Köszönöm szépen. hát úr, köszönöm szépen, amikor ezt a csomagot elfogadták, akkor ö, az volt a kiindulási alap, hogy a termelőknek segítsenek. És most itt ö, újra diszkriminációról van szó. Diszkrimináció-e az, hogyha valakik összefognak, akkor azoknak jobb a bevételük? Ezek a szervezetek végsősorban azért jöttek létre, hogy és jöhetnek létre egy nagyobb számban, hogy garantálják a termelők bevételét. Három apró megjegyzésem lenne ehhez a megemelt értékhez. Nem úgy tűnik, hogy most azokat büntetjük, akik a szabályok szerint játszottak. Szeretném tudni, hogy a bizottság képes arra, hogy pozit- objektívan értékelje a szerződéses szabályokat, szerződési szabályokat. Az egy egész ágazat jövője a tét. Mi történik akkor, hogyha az amúgy is nehéz helyzetű, periferikus vagy egyéb szempontból hátráshezdő régiók ö, tönkre mennek a, a tejkvóta kivezetése miatt. Mit lehet tenni értük? Hans Garcia asszony kap szót. Köszönöm szépen. Van egy új megállapodás, amely a legutóbbi agrárminiszteri csúcs találkozó alkalmával született tejkvóta ügyben. A legfontosabbnak azt tartom, hogy világos irányvonalak legyenek, amelyek mutatják, hogy milyen körülmények között lehet a, az eszközökhöz nyúlni, amelyek célja a krízis helyzetek megoldása. Fontos, hogy legyenek megelőző, preventív mechanizmusaink, és legyen egy korai előrejelző rendszer, és meg kell határozni a különböző szinteket is, meg kell határozni továbbá, hogy milyen indikátorok, mérőszámok a mérvadóak. Hogyha a különböző szinteket meghatározzuk, az egyes eszközökre vonatkozóan, akkor működőképesé válhat az egész. Gondolok itt a tárolásra, az export támogatásra, valamint a termelői szervezetek szerepének növelésére. Azt hiszem, hogy itt fontos a gazdaságok bevételi marzsának a csökkenését is figyelembe venni. Rillero asszony következik. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a konkrét javaslatokat a termelők támogatására. Az tagállami és régiós szinten a válság elemzése még mindig tart, és a termelés és az újraelosztás rendszereit újra fel kell állítani az enyémhez hasonló régiók termelői nem elégedettek a jelenlegi keretekkel, nem volt elég idő az átállásra. A parlamentnek hosszabb távon kéne gondolkodnia, és garantálni azt, hogy nem történhet spekuláció. A tejágazatban olyan hatások várhatók, amelyek nek kivédésére nincsen semmiféle biztonság, biztosíték, és az amúgy is sziklikus változások miatt és a régiók amúgy is nagy különbségei miatt, a szociális és egyéb különbségei miatt, ez nagyon egyenlőtlen hatásokat eredményezhet a helyi lakosság életében sok helyütt. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy perc alatt nem lehet az egész tej problematikát felvázolni, ezért azt szeretném kérni, hogy a legközelebbi, legközelebbi szeptember ülésünkön még egyszer tárgyaljunk, beszéljünk erről. Egy rövid megjegyzést fűznénk a jelenlegi helyzethez, illetőleg 2015 áprilisához. Nyilvánvalóan az akkori helyzet nagy mértékben függ a világpiaci helyzettől. Ha a világpiaci helyzet jó, akkor a tejkvóta megszűnte kevésbé lesz drámai. De az Európai Unióból kiindulva nem oldhatjuk meg az összes problémát. Németországban sok termelői szervezet működik, az elmúlt tíz évben ők minden centet kiadtak, elköltöttek, voltak más szervezetek, amelyek viszont takarékoskodtak és beruháztak a jövőbe. Ők nyilvánvalóan jobb helyzetben lesznek, mint azok, akik nem ruháztak be. Nem szabad feltétlenül azokat előnyben, el, ö, jobb helyzetbe helyeznünk, akik nem ruháztak be a jövőbe. Meg kell várnunk, hogy hogyan alakul a helyzet, és szeptemberben még egyszer beszélnünk kell erről behatóan. Köszönjük, Dorfman képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, és több kolléga is beszélt már erről, ha masszív problémák lépnének fel a kvóták megszüntével, akkor ez nyilvánvalóan elsősorban a kisebb gazdaságokat és a hátrányos helyzetű és hegyekben, hegyvidékeken található gazdaságokat érinti elsősorban. A legutóbbi ciklusban a parlament készített egy jelentést erről, én voltam a jelentéstevője ennek a témának. Nem tudom, hogy jól értettem-e, eleinte ön elnök úr egy új saját kezdeményezésű jelentésről beszélt. Nem volt világos a számomra, hogy most még egy saját kezdeményezésű jelentést készítünk, vagy neke, nem kellene inkább eh, még egyszer elolvasnunk azt, hogy mi áll a régi jelentésben, hiszen azt hiszem, néhány feladatot róttunk az Európai Bizottságra az előző eh, saját kezdeményezésű jelentéssel. Sok nagyon jó javaslat szerepelt a szövegben, amelyek mind-mind azt eredményezhetnék, hogy főként a hegyvidéki területeken ne legyen olyan súlyos a kvóta megszüntének a hatása, mint amennyire súlyos lehet adott esetben. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak ezt a jelentést, nagyon fontos, aktuális kérdésről szól ez a szöveg, főként azok, azon országok esetében, amelyek nem tesznek eleget a kvótarendszer követelményeinek. Litvánia egy ilyen ország, csak 80%-ban teszünk eleget a kvótarendszer követelményeinek. Tudom, hogy a támogatási rendszerben keresendő itt a hiba, főként amikor a hátrányos helyzetű területekről beszélünk. A kollégák elmondták, hogy a kifizetési rendszert is újra át kellene tekinteni a kvótarendszer megszűnésével. Szeretnék szólni néhány szót az exportpiacról is, valamint eh, az oroszországi helyzetről is. Az olyan esetekben, amikor az exportot politikai okokból akadályozzák, az adott ország hatalmas mennyiségű többlet termékkel rendelkezik, talán ö, érdemes lenne az ilyen jellegű helyzeteket orvosolni, hiszen egy tagállami helyzet ilyen mértékű romlása az EU-s helyzet romlásához is vezet. Szárra asszony, köszönöm szépen. Először is azt kérném a bizottságtól, hogy ne legyenek futurista elképzelései. Nagyon sok kis és középméretű tej gazda léte, életben maradása a tét. Kérem, vegyék figyelembe azt, hogy mi a helyzet, hogy pontosan milyen a helyzete a kis és közép vállalkozásoknak, tejtermelő vállalkozásoknak, akár Svájcban is, nem futurizmusra van itt szükség. Nézzék meg azt, hogy kérdezzék meg azt, hogy pontosan milyen ezeknek a termelőknek a helyzete, és nem csak a termelői szövetkezeteket kell meghallgatni. Aztán azt is kérném, hogy ismételten kezdjenek el használni olyan intézkedéseket, amelyekkel be lehet avatkozni a piacba, meg lehet azt védeni, máshogy nem lehet ezeknek a termelőknek a létét biztosítani. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Köszönöm szépen. Még egy dolgot szeretnék említeni, mind a mellett, ami már elhangzott. Örülök annak, hogy ez a rendszer eddig jól működött, hiszen ez fontos a piac menedzselése szempontjából. De nem tudom, gondoltak-e arra, hogy nem elég, hogyha stabil áraink vannak, hanem költség, a költségeket fedező árakra van szükség. Nem elég a gazdák esetében, vagy szemszögéből nézve az, hogyha az árak stabilak, hogyha a költségeiket nem fedezik a bevételek. Róde úr említette röviden a biztonsági hálót is, szerintem ez a, ezek a normák túl alacsonyak a gazdaságaink esetében. Ami pedig a fokozatos átmenetet, a soft landinget illeti, magam is a tejtermelésben voltam aktív sok éven keresztül, és én is azt tapasztaltam, hogy ez a fokozat, fokozatos átmenet ilyen módon nem működik. Nikolson úr következik. Nagyon rövid leszek, elnök úr. A 2015-ös dátum mindenképpen nagyon nagy változásokat hoz majd a piac ágazatban. A volatilitás növekedni fog, a világ, remélhetőleg a világpiaci helyzet majd némileg segít rajtunk. Dorfman úrnak igaza van, érdemes lenne a legutóbbi jelentést újra elővenni, voltak benne nagyon jó javaslatok, amelyek fontosak lehetnek a hátrányos helyzetű területek szempontjából. És legutóbb, amikor ez a jelentés, ezzel a jelentéssel foglalkoztunk, ugyanez a probléma állt fenn, mint ami most is fennáll, nevezetesen, hogy a világpiac diktálja az árat, Tehát, hogyha a termelők és a feldolgozók között nincs együttműködés, akkor végül ez totális katasztrófához vezet. Nagyon örülök annak, hogy működik ez a tejfigyelő ügynökség, de vajon megfelelő korai előrejelző rendszerre rendelkeznek-e ahhoz, hogy időben figyelmeztessenek bennünket az esetleges veszélyekkel kapcsolatosan, nehogy ugyanaz a helyzet alakuljon ki, mint 2008-ban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dancsila képviselő következik. Köszönöm szépen. A tejkvóták megszüntetése 2015 végén fontos témája a szakbizottságunknak és a tagállamok számára ez eh, komoly fejtörést jelent. Kérdezem a bizottságtól, hogy bekíván-e vezetni valamilyen mechanizmust, amely egyensúlyt teremthet a nagy termelők és a kis termelők között. Köszönöm szépen, Buda úr. Spuneam doar că apreciez foarte mult. Kérem, kapcsolja be a mikrofont. Köszönöm szépen. Kiválóan elnökli az ülést, elnök úr, mondja Buda képviselő egyenlőtlenségeket tapasztalhatunk a tejpiacon, és fontosnak tartom, hogy a termelők véleményét és kikérdezik, hogy a termelőket is bevonjuk a piacra. azt kérdezném a bizottságtól, hogy a romániai helyzetet figyelik-e, mit kívánnak a helyzet megváltoztatásáért tenni. Harminc-harmincöt az ár körülbelül Romániában, de a termelők ezért csak tizet kapnak. Köszönöm szépen. Hajszling képviselő. Azt gondolom, hogy mindenképpen folytatnunk kell az eszmecserét erről a témáról, és fontos tekintettel lennünk a svájci eseményekre is. Azt hiszem, a termelők helyzetét nem sikerült megerősítenünk. Egyre több a koncern, a nagyvállalat és sok termelő nem tud jobb áron termelni, nem lehet versenyezni a nagyokkal. A monitoring hely, monitoringot ki kell építeni, hiszen hogyha nem tudunk cselekedni, akkor nem ér semmit a piac helyzet nyomon követése. Fontos tehát, hogy a monitoring eszközt kibővítsük jelentősen és mindig csodálattal nézek a bizottságra, hogy mennyire optimista, mert mindig azt gondolja, hogy egyre nőnek a felvevő piacok, javul a helyzet, nézzünk csak keletre, és nézzük meg, mi van Oroszországban, akkor nagyon gyorsan láthatjuk, hogy milyen gyorsan változhat a helyzet, és kifizeti meg ennek az árát. Oui, monsieur le président, euh, deux points importants. Köszönöm szépen, elnök úr. A költségvetési gazdasági aspektusról az, hogy tisztán az, hogy magasak a díjak, az azt eredményezi, hogy azok az országok jönnek ki jobban a dologból, akik nem tartják be a szabályokat, ez botrányos. A kvóta megszüntetése, különösen Franciaországban sok cég tönkremenéséhez fog vezetni. A spekuláció miatt, a spekulációval szemben valamilyen garanciát kell kidolgozni. Köszönöm szépen. McGuinness asszony kap Köszönöm. Röviden. A bizottságban uralkodó különböző vélemények tükrözik a tanácsi megosztottságot is. Nincs egy igaz út egy biztos, hogy a kvóták megszűnnek jövőre. Ír szempontból mi üdvözöljük a kvóták megszűnését, ezáltal bővülhetnek piacaink. De van -e kellő piaci mechanizmusi lehetőségünk, és ezek mozgósítására esélyünk, hogyha mégis beütne valamilyen krízis. Mert a legutóbbi válság idején túl későn avatkozott be az EU, és sokan tönkrementek fölöslegesen. Tehát ön utalta arra, hogy lesznek ilyen mechanizmusok, de szeretnénk tudni, hogy ezek mennyire megbízhatóak. Ezáltal a félelmeket oszlatni lehetne. Aztán van itt egy másik aspektusa is a dolgoknak. Egyes tagállamoknak el kell gondolkodni a környezeti hatásokon is. Itt nem csak a kis és nagy gazdálkodók közötti problémákról van szó, mert főleg környezeti szempontból pont a nagyoknak vannak inkább problémái, mint a kicsiknek. Köszönöm szépen. Főigazgató helyettes úr, most öné lesz a szó. 9-es pontot máskorra halasztjuk, 5 perce van. Köszönöm elnök úr, hogy időn túl is időt ad nekem. Igaz, hogy ez a vita nagyon hasonlít a tanácsi vitához, vagyis hogy nagyon nagyok a véleménykülönbségek. Az is igaz, ugyanakkor nem kis dolog az, hogy végre megszűnnek a kvóták 30 év után. Itt most nincs már értelme arról beszélni, hogy jó ez vagy sem, ez most már megtörténik, és vilá- különböző új világ elébe néznek a tejtermesztők, termelők. De ez nem jelenti eh, a bukásukat. Eh, a legtöbb előrejelzés eh, pozitív. Nincs okunk szerintem különös aggodalomra. Persze a válságok lényegéhez tartozik, hogy nem lehet őket megjósolni. De azt elmondhatom, hogy vannak eszközök a kezünkben, a közös piaci szervezeten belül, a titkárságon keresztül elküldhetem önöknek azokat az anyagokat, amelyeket a tagállamoknak írtunk, annak az értékelésére, hogy milyen pufferelési lehetőségünk van. És sok. Tehát van egy rész a safety net, az ár válság esetén működtethető. Aztán van lehetőség arra, hogy konkrét gazdálkodókat, hátrányos helyzetű termelőket, például hegyi termelőket fejlesztési programokból megtámogassunk, a közvetlen kifizetések érvényesek továbbra is a tejágazatra is, hiszen közpénzek a közvetlen kifizetéseken keresztül áramlanak az ágazatba, és a tagállamok még ezt megfejelhetik saját pénzekkel. Ezek közül lehet kell választani adott helyzetben, a tagállamok dönthetnek, hogy melyiket alkalmazzák és milyen mértékben. A fő aggodalom a tekintetben, hogy a bizottság mit tesz a válság elkerülés érdekében, nyugodtak lehetnek, hogy nem ülünk a székünkben és várjuk, még lecsap a válság. Ezért is hoztuk létre a tejpiaci megfigyelő központot. A lehető legjobb előrejelzéseket próbáljuk előrejelzés mechanizmusokat megteremteni. Tehát pont ezért jön ez létre. Nem vagyunk ignoránsak a minket körülvevő világ fejleményeivel szemben. a tejágazatról beszélve csupán, mert most emiatt aggódnak legjobban. Iránymutatásokat dolgozunk ki most éppen, arra vonatkozóan, hogy az, ezeket az eszközöket mikor, hogyan alkalmazzuk, ha szükséges. Ez persze nem alkotható meg egy hét alatt. Először ki kell alakítani egy koncepciót, arra vonatkozóan, hogy mi az, amit válságnak tekintünk, már erről is nagy vita van. Több képviselő említette azt is, hogy a termelőknek maguknak is vannak eszközök a kezükben. Komoly munkát végeznek szakértő kollégáim, amelyek a legjobb indikátorokat próbálják kidolgozni arra vonatkozóan, hogy a piac, piacok milyen irányba fejlődnek. Tehát dolgozunk jó a kérdés, hogy mi van, ha mégis beüt a válság. Tehát mi mindent megteszünk, hogy ezt elkerüljük Csalasz biztos úr irányítása alatt, és örömmel beszélek erről részletesebben is, hogyha igénylik. És várjuk az inputjukat is. Na most, ha mégis beütne egy válsághelyzet, van legalábbis potenciálisan ugye válság alap, 450 millió euró évente. Ezt lehet mobilizálni. Akár a tejágazatra is, más ágazatokra is. De mondjuk ez még kevés. Megint ezt asszony utalt a korábbi válságra, annak költsége 900 millió euró volt, de mármint a részünkről, és én úgy emlékszem, hogy ezt gyorsan ö, hozzáférhetővé tettük. Az éves 450 millió persze ez egy korlát, nem csak a tejágazatra van elkülönítve, nyilván. Nem tudok minden kérdésre világos és részletes választ adni most, de a, abban nyugodtak lehetnek, hogy nagyon keményen dolgozunk az egész szabályozási környezet kialakításán, annak a garantálás érdekében, hogy felkészültek legyünk. Még ha megenged néhány másodpercet, elnök úr. Danten úr kérdezett rá, a szerződésesítés kérdésére. Nehéz megmondani, hogy ez jó vagy rossz dolog. Egy biztos, hogy egy, egy eszköz az árstabilitás megőrzésére. Hogy milyen szinten alkalmazzák a kötelező szerződések eszközét, az már az önök nemzeti tapasztalatától függ, hogy, hogy megítéljük, hogy az jó -e vagy rossz. Köszönöm. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, nem most beszéltünk a tejpiacról utoljára. Számos jelentés szól még erről a témáról, számos vitát szentelünk ennek a témának. Tudom, hogy mindenki többet szeretne, és a nyári szünet után még visszatérünk erre. A 9-es napi rendi pontot egy későbbi ülésre halasztjuk, a 10-es napi rendi pont a koordinátorok, ülés, koordinátorok ülésén történt döntések ről szóló tájékoztatás, ezek az ajánlások, az ajánlásokat két jegyzőkönyv vezető jegyzetei alapján készítettük el, tehát elvileg hibamentesek a 2-1, 2, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6-os, 6 tehát 2, 1, 2, 2, 4, 2, 5 és 2, 6-os napéredi pontokat elhalasztjuk. A következő koordinátorülésen fogjuk ezeket megtárgyalni, mert úgy tűnik, hogy van itt valami félreértés vagy fenntartás, de az egyéb döntéseket vagy ajánlásokat elfogadottnak tekintjük. a 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 és 2-6-os pontoktól eltekintve a többi ajánlást elfogadottnak tekintjük. Köszönöm. Most tehát formálisan is el kell fogadni a koordinátorok ajánlásait a szakbizottság ülésen. Ezt így járunk majd el a jövőben is. A mai napra akkor ennyi lenne következő ülésünk szeptember 3-án és 4-én lesz. Szeptember 3-án reggel 9-kor kezdünk. Ne felejtjék el, hogy vannak itt határidőink is. Kikért szót? Parancsoljon! Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretnék reflektálni egy dologra, amit mondott ön. A bizottság, ha majd feláll, akkor a mi bizottságunk tagjai, ezt most tudtam meg, egy íromány révén, akkor nekünk ugye nincs olyan feladatunk, hogy politikai javaslatokat tegyünk. Nem könnyű a jelenlegi vagy leendő biztosok szeméről ö, nyilatkozni. Nem, ebbe most nem megyünk bele, csak egyéni személyes megnyilvánulások hangzottak el három képviselőtől. Mindenki mondhat, amit akar, de ezekről nem vagyunk kötelesek vitát folytatni. Itt tisztán három képviselő egyéni nyilatkozatáról van szó mivel én vagyok az egyik el háromnak, az alelnök úr sem mondhatja meg nekem, hogy mit csináljak, úgyhogy nem hagyok magamnak semmit sem előírni. Opa, Köszönöm szépen, elnök úr. További érintettként eh, én is szeretnék nyilatkozni. Én képviselő vagyok ebben a házban, és senki nem mondhatja meg nekem azt, hogy milyen véleményt formáljak. Ez egy személyes vélemény volt, nem a koordinátor véleménye volt, nem a frakció véleménye. Én azonban úgy gondolom elmondhatom a saját személyes véleményemet, és már nagyon várom azt a napot, amikor új biztosunk lesz. Jó, én is ezt mondom. Dortmund úr. Csak egy mondat erejéig, elnök úr. Még akkor is, a kicsi ez a terem, mégis gondoskodni kellene arról, hogy elegendő hely jusson a képviselőknek. Én ma megérkeztem, és az a kellemetlen élmény ért, hogy valaki már ült a helyemen, és ő neki már nem jutott más hely. Tehát szerintem mind a mellett, hogy szívesen fogadjuk a látogatókat, gondoskodni kell arról, hogy mindenkinek jusson elég hely, gondolok itt a képviselőkre, a póttagokra, és így tovább. Köszönöm. Bardzo przepraszam za Elnézést kérek, amiért ilyen szerencsétlen helyzet állt elő logisztikai szempontból. A mai nap nem a mi napunk volt, de azért azt hiszem mégis sikerült egy nagyon sűrű napi rend végére érnünk. Körülbelül 95-en szóltak hozzá, össze-vissza, 95 hozzászólás volt a mai találkozó alkalmával. Ez az ülés ilyen volt, és nagyon hálás vagyok a megjegyzésekért. Persze, feljegyeztük azokat, nagyon köszönjük egyébként a tolmácsok munkáját, és különösen, hogy hajlandóak voltak tovább dolgozni. Mindenkinek nagyon szép nyarat kívánok. Nagyon örülök, hogy egy ilyen érdekes eszmecserét tudtunk folytatni. De szúr még egy hozzászólás, még egy megjegyzés. Nagyon röviden, elnök úr. Bár elhangzott ma némi bírálat, szeretném azonban megköszönni az új szakbizottsági elnökünknek ezt a kiváló ülést. Biztosak vagyunk benne, hogy nagyon jól fog elnökölni itt a szakbizottságban. Bardzo dziękuję. Nagyon köszönöm.